nyíltak. És hasonlóképpen fog kinézni a kereskedelem politika is az Európai Parlamenttel, nemzeti parlamentekkel és a civil társadalommal is mélyebb együttműködést kívánunk fenntartani, és az új realitásokat kívánja tükrözni ez az új stratégia. A munka még most is folyik, ezért is nagyon jó lehetőség az, hogy itt lehetek ma, és meghallgathatom az önök véleményét is. Természetesen már nagyon sok mindenkinek, az önök közül és kollégáik közül is kikértük a véleményét. Elég sok mindenen elgondolkodtunk már, és a tagállamokban is elég sokat dolgoztunk, utazgattunk, hogy meghallgassuk az ottani véleményeket. Nézzük most az új kontextust először is. Az új kereskedelem politikai kontextus három jellemzője van. Egyrészt a kereskedelemnek gazdaságpolitikai és munkahelyteremtő feladatai vannak. Minden hetedik munkahelyet ma Európában a kereskedelem teremti meg. Bizony a mi gazdaságunk, gazdasági növekedésünket 90%-ban hatással van rá a külföld, a globális gazdaság. Nézzük, hogy 2011-ben például Dél-Koreával megállapodást kötöttünk, azóta 35%-kal nőtt oda az exportunk. Hogyan néz ki az, a gazdaság, ahogy a, tehát hogyan néz ki most a gazdaság összefüggése? Ez egészen más, mint korábban volt. Jelenleg termékek és szolgáltatások szerepelnek a világgazdasági világkereskedelemben 32%-át teszik ki egyébként a világ GDP-ének. Nagyon sokszor egyébként behozatalra szorulunk különböző alapanyagokból, amelyeket aztán átalakítunk, és ezeket exportálni tudjuk. Nagyon sok mi, ezer munkahely ezektől a kereskedelem politikai mozgásoktól függ, gondoljunk a logisztikára vagy a közlekedés politikára. Hasonló a helyzet a szolgáltatások területén is. Itt is az emberek, technikusok, mérnökök, általában a szolgáltatók mozgását is elő kell mozdítanunk. És itt nagyon sok potenciál van még, 40 százalékos hozzáadott értéket képviselnek azok a szolgáltatások, amelyeket az EU-n kívül, mm, kívülre viszünk. Itt megint csak a mobilitás növekedése, az innováció, a különböző európai növekedéshez hozzájáruló komponensek elősegítésére van szükség. Nézzük, hogy hogy néz ki a politika. Gyakran a politika, a például a TTIP kérdésekkel kapcsolatos vitáktól hangos, de meg is tanultuk ebből a tárgyalás sorozatból, hogy hogyan néz ki az átláthatóság, és hogy mennyire fontos elmagyarázni a dolgokat, tényeket, és konkrét számokat kell mutatnunk az embereknek. A fogyasztók ma nem csak alacsonyabb árakat akarnak, hanem jó minőségű és olyan, olyan termékeket akarnak, amelyeket környezetvédelmi és szociális szempontból is megfelelőképpen állítottak elő. A fogyasztóknak egyébként joga is van ahhoz, hogy ezt tudják, mert így tudnak csak megfelelő döntéseket hozni vásárlási szokásai kialakításakor. És bizony a Fairtrade-ből származó termékek esetében a fogyasztók hajlandóak sokkal többet is költeni fontos számukra a fenntartható fejlődés és az emberi jogok tiszteletben tartása, és ez az, amit nekünk is figyelembe kell vennünk szomszédságpolitikánkban és külpolitikánkban is. Várom az önök javaslatait ezzel kapcsolatban, és most egyenlőre elmondom azt, hogy mi mit gondolunk erről. Mi azt gondoljuk, hogy először is hatékonynak kell lennie az új kereskedelempolitikának, le kell bontani különböző akadályokat, digitális világban élünk, az európai belső piac nyitottságát fenn kell tartanunk, és még tovább kell ezt növelni, főként a digitális piac területén, annak érdekében, hogy a globális piacon megfelelő versenyképességre tegyünk szert. Itt a határokat kizárólag a személyes adatok védelme kell, hogy jelentse. Mit kell tennünk a KKV-k számára? Már így is ők 30%-át teszik ki exportunknak, mégis nagyon kevés az olyan ö, európai KKV, amely a az unió határain kívülre is exportál. Tehát ezt is meg kell vizsgálnunk, hogy mit tudunk tenni a jövőben ennek érdekében. Fontos az implementáció, a megállapodások implementációja ugyanis szeretnénk elérni azt, hogy a cégek, a munkavállalók és a fogyasztók érezzék is ezeknek a megállapodásoknak a hatását. A beruházásokkal kapcsolatban ugyanez a fontos, és remélem, hogy itt is a parlament támogatni fog majd bennünket, főként a fenntartható fejlődéshez köthető kereskedelempolitika terén. Szeretnénk ezen kívül felelősségteljesebb politikát folytatni, szeretnénk az Európai Unió értékeit az egész világban előmozdítani. Ez a demokráciával kezdődik, ez a legalapvetőbb, és ez bizony kérdéses akkor, amikor a kereskedelemről van szó. Tehát itt megint csak sokkal demokratikusabbnak és nyitottabbnak kell lennünk. Ezt a T-tip felkapcsolatban már meg is tettük. És online meg is jelentetjük a tárgyalások menetét. Ezen kívül a biztonság, egészségvédelem, fogyasztóvédelem és környezetvédelem szintén magas sztenderdeket igényelnek, és ez azt mutatja, hogy az emberi méltóság és a környezet fontos értékek az Európai Unió számára. Nem kell azt gondolni, hogy bármi ezt aláásná, és az Európai Bizottság is nagyon komolyan kimondta azt, hogy nem arról van szó, hogy a védelmi szinteket szeretnénk csökkenteni akkor, amikor partnereinkkel tárgyalunk. Beruházások, itt egy méreható reformot szerettem volna megvalósítani, egy beruházási bíróság létrehozásával, és ezt majd kifejtjük korább, később. Fontos számunkra a belpolitika is, a korrupció ellenes harc. Mi úgy gondoljuk, hogy a korrupció ellen a kereskedelem politika eszközeivel is fel lehet lépni, közbeszerzési eljárások, átláthatóság a kereskedelem politikában, és általában a korrupció ellenes fellépés a kereskedelem politikai megállapodásainkban fejlesztéspolitika, itt is továbbra is vezető szerepben kell maradnunk, főként a fejlődő világ államait kell támogatnunk. Új lehetőségeket kell biztosítani a világ szegényei számára, és biztonságos munkakörülményeket és tiszta környezetet szeretnénk ezeknek az embereknek is. A beruházási, illetve a, a beszállítói láncolatok tekintetében is ugyanezeket az elveket kell követnünk, ilyen például a Fairtrade, amelyet nagyon sok civil szervezet, nagyon sok város támogat. Ennek kell, hogy normává, ez kell, hogy a normává váljon, és támogatnunk kell partnereink erőfeszítéseit is ezen a területen. És talán nem is kell várnunk a kommunikáció közlésével, egészen addig, hiszen a VTO-n keresztül a gyógyszeripari szabadalmakkal kapcsolatban már voltak is megkeresések az irányunkban, és önökkel együtt, tagállamokkal együtt szeretném, hogyha pozitívan tudnánk az ilyen megkeresésekre reagálni. Az új stratégiával kapcsolatban pedig azt szeretném, hogy minél napra készebb legyen a helyzet a tárgyalásokkal kapcsolatban, tehát ezt a multilaterális rendszert kell, hogy védje az Európai Unió is. Egész egyszerűen azért, mert ez a multilateralizmus, ez a szerződésekből is kiderül, de ugyanakkor a globális beszállítói láncoknak is ez felel meg a legjobban. 161 VTO-s országokkal, országgal kell megegyezésre jutnunk, és sokkal egyszerűbb a multilaterális megközelítés, mint a bilaterális. Ez azt is jelenti, hogy Dohán túlmutatóan kell most gondolkodnunk, szeretnénk egyszerűsíteni a bilaterális megállapodások számát, tehát nyitottabb tárgyalásokra van szükség annak érdekében, hogy egy plurilaterális megállapodás szülessen. Jó lenne az is, hogyha más országokat is be tudnánk vonni a szabadkereskedelmi megállapodásainkra, ilyen például a TTIP, és szeretnénk, hogyha a kereskedelmi politikai megállapodásaink egymással is összehangolhatóbbak lennének. Fontos a különböző földrajzi régiók kérdése is. Kína, Ázsia és a csendes óceáni terület, de Ázsia más területeivel is fel kell vegyük a kapcsolatot. Ausztrália, Új-Zéland olyan partnerek, amelyekkel nagyon sok közös érdeket osztunk, és értéket osztunk. Éppen ezért új dinamikus partnerségre van szükség a két kontinens között. Talán közelebb együttműködést tudunk majd létrehozni, és reméljük azt is, hogy olyan területeken, mint a beruházás, megfelelő partnereket találunk. Reméljük azt is, hogy a latin-amerikai kapcsolataink tovább javulnak. Az Európai Bizottságban nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy modernizáljuk Mexikóval és Csillével kötött megállapodásainkat. A szomszédságpolitikánkban pedig meg kell erősítenünk Marokkóval eh, való eh, kapcsolatainkat, és reméljük, hogy ősszel Tunéziával is méreható megállapodásra jutunk. Együttműködésre van szükség, hiszen a Lisszaboni szerződés óta nagyon eh, intenzív együttműködést alakítottunk ki. Persze ez nem könnyű, nem mindig könnyű, de az igaz, hogy amikor sikerül, akkor az Európai Uniós érdekeket tudjuk előmozdítani annak érdekében, hogy modernizáljuk a kereskedelmi politikánkat, hogy ez felelősségteljes legyen, és megfelelő partnerekkel tudjunk együttműködni, további erőfeszítésekre van szükség. Éppen ezért az önök gondolatai és az önök közelsége azon emberekhez, akiket képviselnek, hatalmas segítség számunkra. Reméljük, hogy együtt tudunk majd működni és természetesen most várom a kérdéseket. Thanks a lot, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor az első kérdéskört kezdjük meg. A koordinátoroknak adom meg először a szót, a második körben pedig a többi képviselőtársamnak. Kaspár úr az EBP nevében. Köszönöm, kedves biztos asszony. Köszönöm a bevezetőjét, és köszönöm, hogy eljött a mai bizottsági ülésünkre. Az első hét hónapi munkálkodása során úgy látjuk, hogy nagyon nagy munkát, nagyon jó munkát végzett, különösen az elődjével összehasonlítva, úgyhogy ezért gratulálunk. Az átláthatóságot szolgálja az ő munkája, az állampolgárokhoz való közelebb kerülést. Az előző hónapokban is támogattuk az ön munkáját, és a jövőben is így fogunk tenni. Elsősorban a WTO multilaterális megközelítésének kérdése foglalkoztat. Nagyon nehéz lesz a bali csomagot elfogadni, és kérdés az, hogy hogyan lehet ezt ratifikálni. Nehéz volt a bali csomagot elfogadni. Kérdezem, hogy Kenyára milyen, hogyan látja Kenya ügyét, sikerül-e majd legalább egy-két csomagot elfogadni Kenyában, és hogyha igen, mely témakörben? Második kérdésem a TTIP-re vonatkozik. E héten Brüsszelben kerül megtartásra a tárgyalási forduló. Kérdezem, hogy az amerikai fél számára elmondja hogy a Európai Parlament nagy, széles többségben döntötte kérdésben. Azt hiszem, hogy fontos üzenet volna ez az amerikaiaknak, hogy megértsék, hogy mit támogat az Európai Parlament, és milyen kérdéseket, agályokat fogalmaz meg határozatában. Harmadsorban megkapjuk végre a CETA szerződés szövegét azért, hogy a ratifikációs folyamattal hivatalosan is elkezdjük a folyamatot. Negyed sorban lát -e esélyt arra, hogy idősz, hogy munk hogy ciklusa alatt, a biztosi ciklus alatt Kína, Tajván, Vietnám és Japánnal való megállapodást le lehet zárni. Lát-e erre reális esélyt, hogy az ön biztosi kinevezésének ideje alatt ezt meg lehet tenni, végezetül pedig az adó és a vám kollégákkal való együttműködéssel kapcsolatban. Többször elmondtuk a parlament részéről, hogy a vám ügyel foglalkozunk, bár tudom, hogy ez a tagállamok hatásköre. Időközben elment a fényeteremben. Um, stört uns ja gar nicht, wir können ja weiterreden. Ez engem nem zavar, hiszen beszélni tudunk, halljuk, látjuk egymást, mondja Kaspari képviselő, tehát lát-e arra esélyt, hogy a külső határokon való ö, vám ügyintézésről a tagállamokkal felvegye a kapcsolatot. Olaszországba utazik hamarosan az INTA küldöttsége, és itt is megláthatjuk első kézből, hogy mennyire másként kezelik a vámszabályokat az egyes tagállamok mi több az egyes tagállamok versengenek egymással, hogy náluk hozzák be az Európai Unióba az egyes termékeket, tehát lát-e esélyt arra, hogy a el a kérdéseket megvitassák. Köszönöm szépen. Moszka asszony az SND nevében, Alessia tessék. Köszönöm szépen egy picikést eh, nehezen találom itt a jegyzeteimet, illetve hogy lássam a jegyzeteimet, de hát azért próbálkozom, próbálkozom. Először is. Én is meg szeretném köszönni ezt a dokumentumot, hiszen úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Először is a biztos asszonytól azt szeretném kérdezni, hogy e dokumentumot eh, a lehető legbecsvágyóbban fogalmazzák meg ezt a kérésem. Tehát ne csak a kereskedelem kérdésével foglalkozunk, hiszen az elmúlt napokban világossá vált, hogy a kereskedelem kérdése is az egyik központi kérdés abban, hogy hogyan lehet sok más nyitott kérdést megoldani, amelyek az elmúlt években nem találtak megoldásra, hiszen túlon túl is befele fordultunk az elmúlt években. Az Európai Unió belső kérdéseire koncentráltunk. Nos, ezzel a dokumentummal, ezzel az új stratégiával új lendületet lehet adni a munkának, és így Európának újabb fontos szerepet adhatunk a világban, helyzetbe hozhatjuk Európát, hiszen ugyanazokat a problémákat látjuk a tárgyalások során, különböző tárgyalások esetében. Azaz tehát az új globalizáció során új demokratikus kihívelő, kihívások előtt állunk. És úgy gondolom, hogy ebben a stratégiában igenis erre a kérdésre is ki kell térnie, legyen ebből egy manifestum, mely megfogalmazza, hogy mit is jelent az új Európa, hogyan lehet ezt az új projektet útjára indítani, ne forduljunk el ettől a témától, hanem igenis tűzzük zászlónkra. Ami pedig az itt felvetett kérdéseket illeti, nagyra értékeljük az ön ragaszkodását ahhoz, hogy átláthatóvá tegye a dokumentumokat és kommunikáljon a parlamenttel. Valóban a konzultáció és az átláthatóság teremti meg az intézmények, a közösségi intézmények közötti bizalmat. Úgy gondolom, hogy minden, nem szabad túlterhelnünk a kommunikációt, hanem minden formában újjá kell alakítani az intézmények és az állampolgárok közötti kommunikációt, már pedig ebben az Európai Parlament nagyon fontos szerepet látszik, játszik. Az a feladatunk tehát, hogy megtaláljuk azokat az innovatív lehetőségeket, melyekkel a kommunikáció során megerősítjük, újra megteremtjük az állampolgárok bizalmát az európai intézményekben. Nem szabad elveszítenünk az állampolgárok támogatását, például a digitális közös vagy belső piac létrehozása során, és éppen ez az a terv, amely közelebb viheti az európai politikát az állampolgárokhoz. És éppen ezért fontos, hogy erre kitérjünk a stratégiában. De kérdezem, hogy a Párizsi éghajlatkonferencia eredményeit, illetve a Párizsi éghajlat konferenciára mennyiben készülünk fel mi, illetve milyen kihatása lesz ennek a nemzetközi kereskedelemre. Köszönöm, kedves kollégák! A két nagy frakció egy picit hosszabban beszél, de 14-en kértek még szót. Kérem, hogy mindenki lehetőség szerint röviden fogalmazzon, ECR Campbell képviselő. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Commissioner, uh, as you know, I'm the reporter on... Köszönöm szépen. Az EU-India szabadkereskedelmi megállapodás jelentéstevője vagyok, és nagyon nagyra értékelem, hogy augusztus végére várható um, az új um, hírek várhatók eddigre, de kérdezem, hogy van-e más új um, hír? A EU-India delegáció beszámolt nekünk az indiai parlamentben való tárgyalásról, és a mezőgazdasági termékek vámját, mint problémát hozták fel. Kérem, hogy kommentálj ezt a kérdést. Aztán még egy kérdés. Gyakran a politikai támogatásokról hallunk a fenntartható fejlődés, vagy az emberi jogokhoz fűzik a támogatás lehetőségét, már pedig ez sok problémát jelent Ausztráliával, Új-Zélanddal kapcsolatban, illetve az indiai szabadkereskedelmi tárgyalások során. Úgy gondolom, hogy a kereskedelemben mégiscsak elsősorban kereskedelmi kérdésekre kellene foglalkozni, és nem kellene túlterhelni más ügyekkel. Köszönöm. Köszönöm, Maríke. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm biztos asszony, hogy az új kereskedelmi politikáról megosztotta az elképzeléseit velünk. Sok lehetőségünk van a napokban arra, hogy erről a kérdésről eszmét cseréljünk, és úgy gondolom, hogy a bevezetőjében hangsúlyozta, nagyon is hangsúlyozta az elveket és az értékeket, amelyeken az Európai Unió alapszik. És úgy gondolom, hogy minden szakpolitikában, így a kereskedelmi politikában is meg kell jelennie ezeknek az alapértékeknek. Érdekes megfigyelnünk, hogy az Európai Unió hogyan váltja be ebbéli ígéreteit, hiszen a kereskedelmi politika európai válása viszonylag új jelenség, és úgy tűnik, hogy ez bizony a szubszidiaritás végét is jelenti, egy specifikus tekintetben. Kérdezem tehát, hogy hogyan látja a kereskedelem politika politiz, átpolitizálódását, hiszen én egy igazi kihívást élek itt meg. Teljesen világos, hogy a külkeres a kereskedelem e, súlyosan átva, átpolitizálódott, látjuk ezt az Oroszországgal való kereskedelemben, de látjuk a feltörekvő gazdaságok vagy a digitalizáció kihatását is a kereskedelemre, és azt is látjuk, hogy egyre nagyobb nyomás nevez, nehezkedik az EU-ra, mint kereskedelmi tárgyaló félre a nemzetközi fórumokon. Arról beszélt, hogy a globális gazdasági növekedés 90%-a az EU-n kívülről származik. Tehát teljesen világos, hogy mi, mint általában külkereskedelmre orientálódó gazdaságok, itt keressük meg, úgymond a pénzünket, a jövedelmünket. Tehát fontos számunkra a kereskedelem. Kíváncsi an várom, hogy hogyan látja ön, hogy uh, hogyan kerülhetjük erre a zero sum gémet, tehát azt a um, fajta kereskedelmet, amelyben semmi nyereséget nem érünk el, illetve, hogy hogyan lehet megakadályozni ezt, hogy fittyet hányva a saját elveinknek és értékeinknek kössük meg a kereskedelmi megállapodásokat. Kérdezem tehát, hogy a szabályokon alapuló rendszer megerősítésére milyen esélyt lát, ez ugye itt tartalmaznak ezek a megállapodások emberi jogi szabályokat, illetve az olyan piacgazdaságokkal, mint Kína, milyen együttműködést lát kirajzolódni, illetve a dömping ellenes fellépéseket hogyan látja folytathatónak. Még egyszer mondom, hiszünk a szabályokban, hangoztatjuk ezeket, de bizony néha kockára tesszük, akkor, amíg, hogyha mondjuk az emberi jogokat lábbal tiporják, mit teszünk? vagy hogyha dömping ügyjel találkozunk, akkor egységesen lépnek-e fel az európai tagállamok, vagy sem. Szóval hogyan működik az egész rendszer. Örülök annak is, hogy említette, hogy a bizottság a világ más ter- területeire is koncentrál, Afrikára, vagy az Európai Unió szomszédság területére, ez mindenképpen prioritással kell, hogy rendelkezzen. Örülök, hogy például Tunéziáról is beszélt ebben az összefüggésben, de Ukrajnára is rá szeretnék kérdezni, hiszen a kereskedelem átpolitizálódott, Oroszország nyomást gyakorol az EU-ra és Ukrajnára annak érdekében, hogy rákényszerítse saját kereskedelmi szabályait. Ez lehet tehát a kérdésem, hogy hogyan tudjuk betartani, amit prédikálunk, azaz, hogyha vizet prédikálunk, akkor vizet is ígyunk. Köszönöm szépen, Helmut. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony. Meg szeretném én is köszönni önnek ezt az új megközelítést. Köszönöm azt, hogy folyamatos párbeszédben van az Európai Parlamenttel, illetve az INTA szakbizottsággal azt hiszem, hogy ez jó esélyt ad arra, jó lehetőséget kínál arra, hogy a leg-legnagyobb kérdésekre koncentráljunk, a leg-legégetőbb kérdésekre koncentráljunk, hiszen történelmi helyzet, történelmi kihívások előtt állunk, a pénzügyi válságot még nem haladtuk meg, a görög válság még nem rendeződött, Nos, ilyenkor egy ilyen helyzetben biztosítani kell, hogy a kereskedelmi politika koherens legyen a gazdaságpolitikával. Ne csak arról szóljon, hogy egyik pontra a másik pontra szállítjuk az árukat, hanem valóban a fenntartható fejlődés, a nemzetgazdaságok fenntartható fejlődését is szolgálja a kereskedelem, egyrészt az EU tagállamaiban, másrészt a kereskedelmi partnereknél is. Ilyen módon tehát pozitívan lepett meg, hogy a Global Europe, Globális Európa szlogent nem emlegette. Ez volt az a szlogen, amelyet a régi kereskedelmi stratégiában hangoztattak mindig. Sokkal bátorítóbbnak tartottam, hogy multilaterális kereskedelem politikai rendszerről beszélt, illetve arról, hogy az új kihívásokra új válaszokat kell adni, például a környezetvédelmi kérdésekre, vagy az éghajlatváltozás kihívásaira, illetve a szegénység meghaladására nyíló esélyére is kitért. Innen ered az én kérdésem is. Hogyha a múltban, még a Lisszaboni szerződés hatálybelépése előtt a tagállamok bilaterális kereskedelmi megállapodásokat kötöttek. Ez így volt, de mégsem sikerült meghaladnunk a, szegénységet. Nem sikerült a fejlesztési célokat teljesen elérnünk. Nem sikerült a multilaterális kereskedelmi rendszert az állampolgárok szolgálatába állítani. Kérdezem tehát, hogyan látja most, illetve a következő időszakban annak az esélyét, hogy a kereskedelem politika valóban azokat a célokat szolgálja majd, amelyekről beszélt. Remélem, hogy minnyáján elgondolkodunk ezeken a kérdéseken. Mi itt az európai szintéren, meg a tagállamokban is elgondolkozunk a kérdéseken, és észrevételeinkkel gazdagítjuk majd a közleményt. De a jó kiinduló pontot a bizottság megtette. Végezetül pedig említette a földrajzi kihívásokat. Nos, azon gondolkodom, azon méláztam el, hogy nem tudna egy picit pontosabban fogalmazni Kelet-Európa tekintetében. A szomszédság orsz, G országok tekintetében, az Orosz Föderáció tekintetében. Hogyan lehetne ezekkel az országokkal jobban együttműködnünk, és hogyan segíthetünk abban, hogy a kereskedelem valóban a krízisek meghaladásában segítsen, és látja-e, úgy gondolja-e, hogy az Európai Unió külügyi tevékenységével koherens a kereskedelmi politikánk? Köszönöm szépen, Csarmi képviselő. Ön, biztos asszony, ön beszélt a bevezetőjében azokról a tárgyalásokról, amelyeket bizonyos frakciókkal folytatott le. Moszká asszony beszélt a kommunikéről is, Bennünket azonban ebből kihagytak. kollégáim minden bizonyal rá fognak majd térni arra, hogy hogy néz ki a stratégia. Én úgy gondolom, hogy Európával kapcsolatban azért kisé rosszul érezzük magunkat. Az Európai Unió fekete időszakát éljük. Nem hiszünk már az Európai Unióban az Európai Unió egészen mostanáig sohasem a cinizmusra épített és a megalázásra. Én úgy gondolom, hogy itt most megint bizonyos országok 60 éven keresztül nem tették sosem ezt. Most valamiféle dekonstrukció, dezintegráció történik, és amikor megnézzük azt, hogy mi történt Görögországgal, de ennek köze van egyébként a kereskedelem politikához is, hiszen Görögországból érkező szakértők majd megmondják, hogy a görögök hogyan, jelen, hogyan mondhatják el egyáltalán véleményüket, és általában a gazdasági megszorítások, az, hogy nem jutatjuk levegőhöz a gazdaságot, ez nem működőképes ma nagyon mélyen sokkol az, hogy az Európai Unió megint elfelejtette, hogy mi az, hogy szolidaritás, mi az, hogy politika, és az egészet úgy építi fel, mintha egy merkantilista szemlélet hatná át, tehát hogy hitelezők és hitelezettek kapcsolatává fog, próbálja degradálni, és úgy fognak nyerni ezek a mai vezetők, hogy Európát lerántják a földre. Köszönöm szépen, Begin asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy a biztos asszony eljött és bemutatta az új Európai Uniós kereskedelmi stratégiát, nagyon fontos nappal nap ez, nem csak a TTIP-el akarunk foglalkozni, de örülök annak, hogy nem csak a bevett rövidítéseket használjuk, hanem szélesebb körben tárgyalunk. Úgy gondolom, nem, mélyen hiszek a kereskedelem fontosságában úgy gondolom, hogy a kereskedelem valóban képes arra, hogy pozitív hatást gyakoroljon az emberek életére, a társadalmak helyzetére, és nem hiszek a protekcionizmusban, illetve a szélsőséges versengésben sem, sokkal inkább az együttműködésben és a különbségek áthidalásában. Az Európai Unió maga is a kereskedelmen alapszik, így jött létre, és a múltban arra használtuk az Európai Uniót és a kereskedelmet, hogy a háború rómiaiból újra talpra álljunk. Ez szolgálta a kereskedelem. Ugyanakkor beszélnünk kell egy olyan kereskedelemről, amelyet minden kereskedelmi partnerünk alkalmaz, a szabályokról, amelyeket mindenki alkalmaz, hiszen, ahogy ön is hangsúlyoztam, a WTO-ban gyakran um, nem működnek uh, a osztályozások, például az országok kategorizációja uh, megnehezíti a multilaterális tárgyalásokat. Folytatni kell tehát a dohai tárgyalási fordulót, alkalmi, alkalmazni kell a növekedés és fenntarthatósági fejezetekben foglaltakat, a multi és a bilaterális kapcsolatokban is. Ugyanakkor a bilaterális kapcsolatokban pedig a TTIP kihívásaival is foglalkoznunk kell, hiszen um, a TTIP aláírásával megnyílnak a piacok akadály nélkül uh, hozzáférhetők uh, férnek a gazdaságok egymás piacához, de ugyanakkor egy sor olyan kérdés felmerül, amelyet nem lehet szőnyeg alá söpörni. Például azon két állampol, olasz állampolgár ügye, akik még mindig jogtalanul vannak előzetesben. De a Kínával való uh, kereskedelem is egy sok aggályt, sok kérdést felvet. Úgy gondolom, hogy együttműködésre és nem szembenállásra kell törekedni, de tisztában kell lennünk azzal is, hogy a különbségeket a partnerén gyakran saját hasznukra akarják kihasználni. Kérem, biztos asszony, hogy egy-két kérdést mélyítsen el. Egyrészt a médin kérdését, illetve a médinnel való ellenőrzést. Hogyan ellenőrizzük azt, hogy valóban ott állították elő a terméket, ami szerepel a terméken, hogyan lehet megakadályozni, így fél, félrevezessék a fogyasztókat, és például a biztonsági előírásokat eh, aláaknázzák. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy Kaspari, eh, ahogy Kaspari kollégás beszélt a vámok, a vámeljárások kérdéséről, eh, a nápai jutunk, és ezt fogja megmutatni, illetve, ahogy Fizesz alelnök is mondta, a vám ügyintézésben az egységességet biztosítani kell. Utolsó felvetésem, utolsó kérdésem következik. Hogyha a kereskedelemben valódi esély rejlik, akkor ugyanakkor a partnereink számára is biztosítani kell, hogy élhessenek ezzel az eséllyel, és a védelmi záradékokról bizony látni kell, hogy ezek nem mindig működtek nagyon jól. Kérem tehát, hogy mondjon néhány szót a védelmi záradékok ügyéről. Köszönöm szépen a válaszát. Köszönöm, most pedig az ENF nevében Ferrand képviselő. Monsieur le Président. Elnök úr, kedves kollégák, kedves biztos, új vagyok itt a szakbizottságban, és megpróbálom majd a lehető legjobban a francia érdekeket védeni. Ön beszélt arról, hogy a fogyasztók kérdése hogyan alakul, mint hogyha legalábbis az európai állampolgárok csak fogyasztók lennének, és mint ilyenek a, csak tárgyak, tárgyasítja őket. Ez a kereskedelem mellett letett voks, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy mit gondolnak az európaiak. Volt két tanulmány, az egyik nem régi, a másik kicsit régebbi, azt mutatja, hogy tulajdonképpen nálunk Franciaországban a hó vége az már a hó elején kezdődik, és nagyon is félnek a fogyasztók a szabadkereskedelemtől. A franciák 70%-ban elutasítják a szabadkereskedelmet, és inkább a protekcionizmust támogatnák. Aztán van egy másik kutatás, amelyik a spanyolokra, németekre, olaszokra is vonatkozik, és idén csinálták, a múlt, az előző 2011-es. Ezek is, ez a legutóbbi tanulmány is azt mutatja, hogy mindezekben az országokban nagyon túlnyomó többségben szabadkereskedelem ellenesek az emberek. Most akkor ezt hogyan akarja ön bemagyarázni nekünk, hogy önök állandóan a szabadkereskedelmet próbálják előmozdítani, miközben az emberek ezt nem akarják az Európai Unió a leginkább nyitott terület, ugyanakkor a legalacsonyabb a gazdasági növekedési rátánk, és most már elég régóta van ez így. Úgyhogy ez a fajta stratégia, ez tulajdonképpen nem más, mint egy kudarc. Kedves biztosasszony, több kérdés is felmerül. Egyrészt a mezőgazdaság és az ipar, majd megint őket akarjuk feláldozni, vagy pedig megpróbálunk most olyan döntéseket hozni, amelyek az emberek túlélését biztosítják. Szükség van szabályokra, ez egyértelmű, hogyha nincsenek szabályok, akkor majd én mondok kettőt. Az első az a szőlészeti ágazatra vonatkozik. Az Európai Bizottság a szőlészeti ültetésekkel kapcsolatban visszatértünk egy korábbi ö, állásponthoz, mert egyszerűen láttuk azt, hogy borzasztó hatása lenne ennek a piacnak a megnyitása az európai állampolgárokra. Ugyanez, az, ugyanez igaz a tejkvótákra is. Franciaországban mindenhol tüntetések alakultak ki, tulajdonképpen már forradalmi az állapot. És most le is zárnám, azzal, hogy azt mondom, hogy önök 28-ak Európáját szerették volna. Már ez eleve túlzás, és túl sokan vannak. Most Törökországgal, Ukrajnával, Tunéziával, Marokkóval, Montenegróval, Moldáviával akarnak szabadkereskedelmi megállapodásokat kötni, tulajdonképpen ugyanolyan feltételekkel, mint az EU-n belül. Meddig megyünk még el? Meddig fogjuk ezt a bújtatott bővítést álcázni még? Köszönöm szépen, kedves kollégák! Még eh, nyolcan kértek szót. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy egy percre a felszólalásaiban, hogy mindenkit meg tudjunk hallgatni, fel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, Kínáról is szólt, Kína piacgazdasági státuszáról. Szeretném hozzáfűzni, hogy ez esetlegesen eh, eh, akár lőporos hordóvá is válhat az európai gazdaság számára, remélem, hogy ön ennek tudatában van. Nagyon büszkék vagyunk az alacsony eh, vámmértékekre, hogy nyitottak vagyunk eh, a szolgáltatásokra és a közbeszerzési piacra. Az Európai Unió a legnagyobb és legnyitottabb piac a világon, de hogyha azt látjuk, hogy ez alapján hogyan tudunk versenyezni olyan növekvő gazdaságokkal, mint Kína, India, Brazília vagy Oroszország, akkor azt látjuk, hogy importőreink, exportőreink számára nagyon nehéz bejutni az a kínai vagy a brazil piacra. Az ön kijelentéseiből és a kommunikációjából azt vonom le azt a következtetést, hogy ön szerint a kereskedelem liberalizálása a válasz ezekre a kérdésekre, a Mercosurral, Indiával, Kínával, további kereskedelmi megállapodásokat kötne. Ez ugye a vonzó tényező, de hol vannak a megszorító tényezők, hol tudunk hatást gyakorolni erre a helyzetre. Olyan országok esetében, akik nem nyitják meg a saját piacukat a mi termelőink előtt. És persze mindezt a WTO keretei között kell megtartani. Továbbra is felmerül a kérdés, adott-e magának valamilyen határidőt, és elképzelése van-e arról, hogy esetleg lezárnánk ezen országok előtt piacainkat? Trud, köszönöm szépen. Még egyszer szeretném elismételni azt, amit más kollégáim is mondtak, hogy mennyire üdvözöljük ezt a nyílt és átlátható eljárást. Elnézést a hangom minőségért, ez a TTIP utáni megfázásom eredménye. Két fő kérdésem volna. Az egyik a kereskedelem politikai nap, ami nagyon hasznos kezdeményezés volt, és nagyon érdekel ennek a politikának a továbbfejlesztése. A VTO főigazgató helyettese John elmondta, hogy a kétoldalú megállapodások szaporodása nem elősegíti, hanem fékezi a multilaterális megállapodások folyamatát és a WTO megállapodás tárgyalását. Erről hogyan gondolkodik, és ön szerint a multilaterális megközelítést hogyan tudjuk továbbra is érvényesíteni másodszor? Nagyon üdvözlendőnek tartom, hogy az európai értékeket és a fenntartható fejlődést középpontba helyezi napirendjén. rendjén a társak közötti nyomás, az úgynevezett peer pressure modell helyett ön ezt tartja elképzelhetőnek. Ön szerint milyen konkrét politikával lehet ezt megvalósítani, és hogyan lehet világszerte az egyszerű emberek életét, életminőséget javítani? Köszönöm, Emma. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm mindazt, amit ma délután elmondott és nagyon örültem, hogy értékekre összpontosít, és remélem, hogy ez a nyílt piacokra is vonatkozik, és a nyitottságra a világ felé. Meggyőződésem, hogy nem, hihet, nem élhetünk vákumban, a globalizáció a valóság, és ebben kell megtalálnunk a helyünket, választ kell adnunk a világban tapasztalható jelenségekre vagyis egyszerűsíteni kell a kereskedelmi kör telt egységes szabályokra van szükség, és nem feltétlenül fentről ránk erőltetett szabályokra. Ami az eredményeket illeti, ezek is érdekesek, és a határidők, hiszen a tárgyaló asztalnál már hosszú ideje ülünk, jó volna, hogyha már látnánk valós megállapodásokat, és a remények felől a tervek felé, az elhatározások felé mozdulnánk el és ez irányt váltana a kommunikációnkban is, és az általunk választott megfogalmazási módokban is határozottságra és kötelezettségvállalásra van szükség a továbbiakban. Nagyon örülök, hogy Ausztráliát és Új-Zélandot is említette, illetve hogy Mexikóval és Csillével is kezdenek tárgyalásokat. Remélem, hogy megvannak ehhez az erőforrásai, és meg tudja valósítani ezt a stratégiát. Szeretnék még többet hallani a növekedése foglalkoztatással kapcsolatos stratégia megvalósításáról, illetve más problémákról is szót kell ejtenünk, például a szegénység csökkentéséről. Ezek a, az erőfeszítések párhuzamosan kell, hogy érvényesüljenek a növekedés, a foglalkoztatás. Ezzel kapcsolatosan ez a mi felelősségünk, hogy nyissuk a piacainkat. Köszönöm szépen! Buchner úr. Vielen Dank, Frau Kommissarin, dass Sie... Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött és részt vesz ebben a vitában. Az előttem szóló képviselőtársamhoz szeretnék kapcsolódni kérdésemben. Azt mondja, hogy a kereskedelem növeli a termelőkenységet, ez valóban így van, de a, a termelékenység növekedésé nem jelenti azt automatikusan, hogy több munkahely jön létre. Mi több, <clears throat> ez több minden feltétel, például, feltétel ez például a teljes foglalkoztatottságot, ami nem teljesül. Mexikóban például 2 millió munkahely ment veszendőbe. Hogyan próbálja tehát biztosítani, hogy ez ne történjen meg másodszorban? Említettem, hogy új kereskedelmi politikája a demokráciát és az emberi jogok érvényesülését akarja szolgálni. Hát ez idáig ez nem sikerült. Vegyünk egy példát sok közül, a nyugat-szaharai régiót. Itt a kereskedelmi kapcsolataink ellenére semmit sem értünk el az emberi jogok és a demokrácia területén. A TTIP-ben előirányzott szabályozói együttműködés pedig a demokrácia csor, demokráciát megcsorbítja. Hogyan akar ez elbánni? Fiszasz képviselő. Presidente, eh, Két témára szeretnék kitérni. Nagyon örültem, hogy meg fogjuk kezdeni Tunéziával és a tárgyalásokat. Erről szeretnék többet megtudni. Úgy gondolom, hogy ez azon kevés arab ország közé tartozik, ahol megvan az esélye valódi demokrácia kialakulására. Valamiféle marsal tervre kellene gondolnunk, erre volna szüksége Tunéziának, nagyon nehéz eh, helyzetet él át jelen pillanatban ez az ország, eh, ezért fontos, hogy támogassuk Tunéziát, sok ország számára példát mutathat. Másodszor szeretnék arról beszélni, hogy mennyire örültem, hogy az emberi jogokról is beszélt, hogy a kereskedelmi megállapodásokban erre is ki fognak térni. De hogyan tudunk olyan országokkal versenyezni, amelyek ezeket nem veszik eh, figyelembe? Kínával például Afrikában is sokat utaztam, és eh, az volt eh, a tapasztalatom, hogy az afrikai tenderekben sokszor olyan, illetve Afrikával kapcsolatosan is sokszor olyan feltételeink vannak, amelyeket például még Kína sem teljesít mi a stratégiánk Kínával, milyen stratégiát kívánunk folytatni az emberi jogok területén. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm a magyarázatokat, négy kérdésem lenne. Nagyon jó az, hogy különböző szakbizottságokban dolgozhatunk, és én a globalizáció témájával is foglalkozom, hogyha a kereskedelem pozitív hatása lehet, akkor az egyik az az, hogy fejlesztéspolitikához hozzájárul, de ugyanakkor nagyon sok igényt is támaszt egyben, tehát nem helyes, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem így van. Készen vagyunk-e arra európaiként, hogy mindenféle megállapodást elfogadjunk, a belső piac készen áll -e, a szociálpolitikán készen áll -e erre az európai fejlesztést nem lehet kizárólag a kereskedelem távcsövén keresztül megközelíteni, másfajta fejlesztési lehetőségekre is szükség van, tehát jó lenne, hogyha együtt az összes többi biztossal, akik ezekkel a témákkal, tehát más politikákkal foglalkoznak, együtt gondolkodnánk el. Tehát jó lenne, hogyha erősebbek lennénk, és valóban hozzá tudnánk járulni Európa fejlődéséhez. A másik, a PMA, amiről ön is beszélt, itt nem láttam, hogy itt a koherencia hogyan valósul meg. A kereskedelmi politika pedig ide tartozik, és a megállapodások, illetve a tárgyalások nem biztos, hogy ebbe az irányba mutatnak, sőt, inkább az ellenkezőit biztosítják, mert olyan kereskedelem politikákat támogatnak, amelyeket az Európai Bizottság egyébként nagyon is próbált terjeszteni. Tehát hogyan állunk ezzel a helyzettel konkrétan. Aztán az Izraellel kapcsolatos megállapodásban hogyan néz ki a konfliktus rendezés, a jogvita rendezés. Ugye itt a cél az az, hogy mindkét partner fejlődjen, de ugyanakkor olyan eszközre van szükség, amely hozzájárul a békéhez is. Vajon Önök szerint az Izrael kötött megállapodás hozzájárult-e a béketeremtéshez? Az európai értékek, amelyeket olyan nagyon a szívén visel ön, önök szerint vajon a azok a termékek, amelyek az európai piacon megjelennek, azok mennyire felelnek meg a fogyaszthatóságnak, tehát itt a kötelező nyomon követhetőségre gondolok, mert ezzel lehetne a konfliktusokat is kerülni. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos aztán köszönöm a beszámolóját és azt az intenzív párbeszédet, amelyet bizottságunkkal folytat. Csak egy percem van, úgyhogy nem is tudok mindent elmondani. Minden esetre köszönet jár önnek ami a tárgyalásokat illeti, erről is szól a nemzetközi kereskedelem, de a párbeszédről is, nem csak tárgyalni kell, hanem párbeszédet is folytatni az EU érdekeltjeivel. Nagyon örülök, hogy ön is egyetért azzal, hogy az új kereskedelem stratégiának az értékeinket is elő kell segítenie nyílt és átlátható módon. Elnézést, hogy ilyen őszintén fogalmazok, de azért a kereskedelemre is ki kellene figyelmet kellene fordítani, az európai gazdaságok és az ipar értékét kellene, érdekeit kellene védeni, illetve a kis és középvállalkozások érdekeit. Támogatom azt a szándékát, hogy a kétoldalú megállapodásokat egyszerűsítsék, illetve a beruházási megállapodásokat is. Meg kell majd néznünk, hogy mi történik a két oldalú tárgyalások sorsát a jelenlegi tagállamok, illetve Kelet- és Nyugat-Európa között. És a Tajvannal kapcsolatos döntés is nagyon érdekes lesz, talán a párbeszéd felől elmozdulunk a tárgyalások felé. Köszönöm. Ima. Köszönöm szépen, elnök úr, és biztos asszony önnek is köszönöm a bevezetőjét, illetve hogy ilyen sokszor ellátogat hozzánk. Úgy gondolom, hogy a kereskedelem politika attól fog függeni, ennek a jövője attól fog függeni, hogy mennyire leszünk képesek arra, hogy az állampolgárokat meggyőzzük arról, hogy ez a munka javítja majd az ő életminőségüket. Ezért nagyon lényeges, hogy az új stratégia különbséget tesz, akközött, hogy milyen politikát kell folytatnunk, és hogy hogyan. Az átláthatóság itt alapvető jelentőségű, és az előzetes és utólagos hatástanulmányok is nagyon lényegesek, hogy fel tudjuk mérni a kereskedelem politikák hatásait és az eredményeit, hogy hogyan tudják ezek valóban javítani életminőségünket és természetesen azokat is be kell vonni, akik esetleg majd kedvezményezetjei lesznek ezeknek a politikáknak. Ön is beszélt a TTIP-ről, sokat tanultunk az eddigi hibákból, és szeretnénk javítani a folyamatot. A kereskedelem politika, ön is mondta, és ezzel egyetértek, egy eszköz. Más politikák koordinációjá ra is szükség van, vagyis más politikákkal is össze kellett hang, hangolni, mint foglalkoztatás vagy technológiai politika, hogy a vállalkozásaink megfelelő körülmények között tudjanak versenyezni és hozzáférni a piacokhoz. Az is nagyon lényeges, hogy a munkaügyi normákat, környezeti normákat és az emberi jogokat érvényesíteni tudjuk, és ezt kövessük, értékeljük. Szeretném tudni, hogy hogyan lehet majd ezt a koordinációt lefolytatni a különböző politikák között, és hogy a fenntartható fejlődés szempontjai hogyan fognak érvényesülni. Keller asszony, köszönöm. Nem tudom, hogy milyen európai értékeket fogunk exportálni a kereskedelem politika után, különösen az elmúlt hétvége után vannak kétségeim beszélt a multilateralizmus előnyeiről és fontosságáról. Milyen konkrét lépéseket képzelnek el annak érdekében, hogy a multilateralizmust újra élesszék? Azt gondolom, hogy a plurilateralizmus nem multilateralizmus. Mindezek a tárgyalások azzal is fenyegetnek, hogy elvész a bizalom, mint ahogy ezt látok az elmúlt hétvégén is. Milyen konkrét elképzelései vannak a multilateralizmus elősegítése érdekében. Köszönöm szépen már úr, végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm szépen elnök úr és biztos asszony. Röviden szeretnék beszélni az ultraperiferiális régiókról, Spanyolország, Portugália és Franciaország régióiról. Sokszor beszél a bizottság arról, hogy hatástanulmányokat készít, arról, hogy a kétoldalú megállapodások milyen hatással vannak ezekre a legtávolabb eső régiókra. Szeretném tudni, hogy mi a jövője ezeknek a térségeknek, lesznek-e ilyen tanulmányok, és hogyha a tanulmányokból az derül ki, hogy hátrányos hatással lesznek a tárgyalások és a megállapodások, akkor mi a következő lépés? Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Most önön a sor, kérem válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Azért is jöttem el ma, még azelőtt, hogy véglegesítenénk a jelentést és a folyamatot, hogy meghallgassam az önök álláspontját, nincs minden kérdésre válaszom ma, de a közlemény célja az, hogy rámutassunk a nemzetközi kereskedelem hogyan javíthatja az európaiak és mások életét, hogyan tudja a gazdaság helyzetét javítani, a beruházásokat és a foglalkoztatást, és hogyan lehet ez eszköze az értékeink és szakpolitikáink érvényesítésének koherensebb, stratégián alapulóbb módon. A bizottság ezen dolgozik csoportokban és klaszterekben, hogy a kereskedelem, a fejlesztés és a gazdaságpolitika koherensebb legyen, összehangoltabb, és ha nem is tudunk minden következetlenséget elkerülni, legalább áthidaljuk a szakadékokat. A közel-keleten is erre törekszünk, hogy az emberi jogok érvényesítéséhez legalábbis hozzájáruljunk, ha ezeket teljes körben biztosítani nem is tudjuk a bizottság ennyivel szeretne hatással lenni a folyamatokra, ami a multilateralizmust illeti, teljesen egyetértek önnel, nagyon fontos ez a törekvés. Keller asszony is felvetette ezt, és többen mások is. Jelen pillanatban olyan terveink vannak rövid távon, hogy minden európai támogatást az Evedó úrnak megadunk a tárgyalások véglegesítése érdekében, nagyon sok partnerrel tárgyalunk világszerte, megpróbálunk olyan napirendet kidolgozni, amely mindenki számára elfogadható. Ebben a napirendben az egyszerűsítése kell összpontosítanunk jobban, és egy kicsit más ambíció szinttel kell indulnunk. 15 évvel ezelőtt ugyanis kudarcot vallottunk, vallottunk. ez az utolsó lehetőségünk, ha Nairobi-ban ez nem sikerül, akkor a dohai forduló gyakorlatilag kudarc lesz vagyis megpróbáljuk a plurilaterális eh, megállapodásokat továbbfejleszteni a WTO-n belül, akár a tízáról is beszélhetnék, kritikus tömegre van szükség a WTO-n belül. Az a védő úrral szorosan együttműködünk, és más szövetségeseinkkel, hogy egy Doha utáni megállapodásra esély legyen Doha vagy nélkül, vagy Dohával, de szeretnénk a WTO-t eh, eszközként felhasználni és megerősíteni. A WTO eddig nem volt képes arra, hogy eh, a hozzáfűzött reményeket beváltsa. Ami a TTIP-et illeti, Gaspari úr, önnek azt tudom mondani, hogy igen, az amerikaiak nagyon szorosan követik az Európai Parlament munkáját. Figyelik a szavazásokat is, tanulmányozzák a különböző tervezeteket, ma kezdődik egy újabb tárgyalási folyamat, és a nyári szünet után Froman nagykövettel is találkozom majd, és remélem, hogy akkor is napirendre kerülnek ezek a kérdések, és a másik oldalon véglegesednek a tárgyalások. Reméljük, hogy a másik szöveg is, amiről ön szót ejtett, a tanács és önök elé kerül jövő év elején, és említett több országot és Kínát például, velük beruházási megállapodáson dolgozunk, halad a munka még nem teljes a tárgyalás, vagyis még nem zárult le Vietnámmal kapcsolatosan is, nem sokára befejeződik a tárgyalási sorozat, a Japánnal való tárgyalás klímaváltozással kapcsolatosan egy hónappal ezelőtt volt sús találkozó Tokióban. Szeretnénk miniszterelnöki szinten is felgyorsítani a tárgyalásokat, és évvége előtt minél nagyobb haladást elérni. Tajvant is említették sokan. Ez is olyan kérdés, amire nagy figyelmet fordítunk, az közleményben is említettük. Tudom, hogy a parlamentnek nagyon határozott álláspontja van sokaknak ezzel kapcsolatosan szeretnénk egy lépéssel fejleszteni Tajvánnal és a kapcsolatunkat. Ami pedig a vám szabályokat illeti, eh, itt nagyon lényeges a tagállamok általi végrehajtás is. A legjobb gyakorlatokon dolgozunk a tagállamokkal, ez nagyon lényeges, hiszen a kereskedelem politikát végre is kell hajtani. Azon dolgozunk, hogy eh, hogyan tudjuk ezt kommunikáció szintjén és a konkrét munka szintjén is még koherensebbé tenni, a kereskedelem elősegítése, támogatása is nagyon lényeges, a kereskedelem könnyítési megállapodás Balival is nagyon jó példa arra, hogy multilaterális szinten hogyan tudunk együttműködni. Moszkályó asszony említett, hogy mennyire lényeges a hozzáférhetőség és az átláthatóság. Itt persze az az elsődleges cél, hogy ez a stratégia szélesebb körül legyen. Ne csak a legelkötelezettebb kereskedelem támogatók ínyére legyen, hanem olyan szöveg legyen, amit mindenki értelmezni tud, és meglássa, hogy milyen előnyek, előnyökkel jár. A lehető legnagyobb átláthatóságra törekszünk, és szeretnénk magyarázatot adni arra, hogy a globalizált gazdaságban a szabadkereskedelemnek mi a szerepe, ami a zöld termékeket illeti, illetve a klímaváltozással kapcsolatos tárgyalásokat. A zöld növekedés nagyon fontos tényező, ebben reméljük, hogy legalább egy első megalapodásra tudunk jutni a párizsi eljárás keretében december előtt, olyan termékekről és szolgáltatásokról beszélünk, amelyek az éghajlat védelem szempontjából előnyösek és a fenntartható fejlesztés szempontjából előnyösek. Indiával kapcsolatosan is volt egy kérdés. Volt egy találkozónk Párizsban egy hónappal ezelőtt a miniszterrel. Reméljük, hogy a főtárgyalóink augusztusban találkoznak ismét, számot vetnek az eddig elért eredményekkel és a továbbhaladás irányaival. Tudjuk, hogy mik a nehézségek, de nagyon remélem, hogy legalább konstruktív találkozót tudunk tartani, és azzal kapcsolatosan nagyon szívesen visszajövök ide és beszámolok az eredményekről önnek is előadó vagy jelentéstevőként, és az egész szakbizottságnak is beszámolnék erről. Valóban politikailag van annak értelme, hogy ezekkel az országokkal elmélyítsük a kapcsolatunkat, de még mielőtt tárgyalásokat kezdünk, tudnunk kell, hogy ugyanazok-e az ambícióink, ugyanolyan szinten vannak-e az ambícióink mindkét oldalon. Folyamatban van ez a tárgyalási előkészület, és reméljük, hogy októberben valamilyen konklúzióra jutunk. Zsáke asszony, aki az értékekről beszélt, szerintem erről külön szemináriumot lehetne rendezni. A közleménynek az is célja, hogy stratégiai munka felé fordítsa a gondolkodásunkat. Többen is említették önök közül, hogy milyen fontos gazdasági szempontból ezeknek az értékeknek az érvényesítése, és itt figyelembe kell venni a külpolitikát, a fejlesztési politikát, és összhangra van szükség koherenciára, hogy a fejlesztés is abba az irányba tudjuk terelni, hogy az megfeleljen az értékeinknek. Ennek érdekében még erősebb vezető szerepre van szükség. A parlament kereskedelmi bizottsága talán a legfontosabb szereplő ebben a folyamatban. Nagyon sok tagállamban a nemzetközi kereskedelem olyas valami, ami csak bizonyos szakembereknek az asztalára tartozik, ezért nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonjuk ebbe az eszmecserébe, az a közvéleményt nagyon is izgatja ez a kérdés. A bizottság is sok mindent megtesz önök is, de a tagállamokat is jobban be kell vonni ebbe az erőfeszítésbe. Ukrajna. Nemrégiben lezárult egy technikai találkozó, Oroszország és Ukrajna képviselőivel bizonyos konkrét kérdésekről egyeztettünk velük, a legproblematikusabbként azonosított kérdésekről a DCFTA-ban, és egy politikai találkozót is fogunk tartani Képlén és Ulikájev miniszterekkel szeptember elején, az erre vonatkozó megerősítést vagyis a dátum megerősítését eh, várjuk a napokban. Schulz úr eh, kérdezett arra, hogy a tagok is elfogadják -e ezt. Két tanács eh, ülésen tárgyaltunk erről, a tagállamok is megszólaltak ebben a kérdésben. Sok tagállammal egyeztettem, és a kollégáim is a kereskedelmi főgazgatóságon, Úgyhogy reméljük, hogy ez olyas valami, ami majd a közlemény végső változatában tükröződik is. Természetesen most nem tudunk minden országot ebben a közleményben megemlíteni, folyamatosan változik a helyzet ezekben az országokban, forrás, erőforrás kérdések is vannak, a prioritásainkat meg kell határozni, de persze ez nem zárja ki azt, hogy kezdeményezéseket lehessen tenni más országban, más régiókban is. Zsadó úr, értem, hogy miért annyira frusztrált Görögországgal kapcsolatban, de hát ez egy kicsikét az én portfóliumon kívüli kérdés, de azonban, hogyha meghallgatott engem, akkor én tényleg a demokráciáról és az értékekről beszéltem, és arról, hogy mennyire fontos az, hogy nagyobb koherenciát biztosítsunk a kereskedelempolitikában is, annak érdekében, hogy például a harmadik világban előmozdítsuk az életkörülmények javulását. Tehát szeretném ezt tovább javítani, és sokszor önök is nagyon jó gondolatokat mondtak, és biztos, hogy ez benne is lesz majd a kommunikációban is. Begin asszony, én azt hiszem, hogy néhány kérdésre a multilaterális megközelítés kapcsán már választ is adtam a WTO-ba, hogy kívánjuk ezt beépíteni, és az, hogy a Doha, illetve Bali forduló utáni időszakról hogyan gondolkodunk, és most mindent megpróbálunk majd ban megtenni annak érdekében, hogy ez tényleg sikeres legyen. Ön beszélt Európában azokról a kérdésekről, amelyeket valójában a WTO-ban kell megközelítenünk, tehát talán a multilaterális megközelítés napirendjére ezt is vissza tudjuk tenni. Fernan úr, hát sajnos máshogy látjuk a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy a nyílt politika jó dolog, és ez jót is tett Európának, és általában a világ összes országának. Természetesen megfelelő megközelítésre van szükség, és a mezőgazdaságban a a szőlőbor ágazat és a tej ágazat szintén nagyon-nagyon versenyképes kérdések. A TTIP-ben is sokat beszéltünk erről, de a Japánnal folytatott tárgyalásaink során is ezek fontos témák. Ön Franciaországban végzett tanulmányokat, út ezekre utalt. Hát azért vannak itt más tanulmányok is, akik ennek, amelyek ennek az ellenkezőjét mutatják. Tehát az Európai Bizottság alapvetően ezt a megközelítést alkalmazza. Mi Európa számára úgy gondoljuk, hogy jó a nyílt piac, és a fogyasztók, illetve az állampolgárok számára is jó ez. Kínáról kérdezett Velenza úr, ez tényleg nagyon komplikált eset ezt megpróbáljuk a bizottságon belül megközelíteni, és amennyiben úgy döntünk, hogy Kínát eh, levesszük a listáról, ezt nem a bizottság fogja eldönteni, ez csak egy javaslat lesz, ahogy a tanács és a, bizot, és a parlament is ezt még eh, meg kell vizsgálják, tehát eh, ez biztos, hogy nem fogjuk ilyen rövidre zárni. Keton Darling asszony, én azt hiszem, hogy a VTO-s kérdésekre talán már részben választ is adtam, és valóban így dolgozunk mi az együttműködés érdekében. Szeretnénk a koherenciát elérni, együtt is működünk egyébként az illetékes biztosokkal ebben a témában. És szerintem ezek jó javaslatok, de természetesen önöktől függ az, hogy ez hogyan alakul majd. Tunéziával kapcsolatban ö, szintén támogatjuk ezt a megközelítést, ö, gazdasági együttműködés, kereskedelmi együttműködés, diákcsere programok, és így tovább. Nem biztos, hogy ez száz százalékig működni fog, de azért megpróbáljuk ezt az utat követni. Most nézzük a nyílt piacok, erre már adtam választ. Nem tudok ma határidőket mondani, de az biztos, hogy ezeket a témákat megpróbáljuk minél gyorsabban kezelni, de a kommunikációban sem lesz ilyen, ilyen döntés, hiszen a legfontosabb számunkra az, hogy jó döntés szülessen, nem az, hogy gyors döntés szülessen. Tehát azt sem akarjuk, hogy ez, ez túlságosan sokáig húzódjon. Aztán az is fontos, hogy az implementáció hogyan alakul, hiszen a tagállamokkal szeretnénk sokkal szélesebb körben együttműködni, szeretnénk a kis és középvállalkozásokat is bevonni a tárgyalásba, mert azt is biztosítani akarjuk, hogy ők is nyerjenek ezen, ezeken a tárgyalásokon, és aztán természetesen, hát vannak azért még itt más lehetőségek, a VTO-n keresztül is nyomást tudunk gyakorolni, és így tovább. Én azt hiszem, hogy nagyjából el is mondtam a mondani valómat. Tunézia kérdésére szintén kitértem már. Taiwan. Itt szintén válaszoltam már erre a kérdésre. Ön azt a kérdést tette fel, hogy mit teszünk a multilaterális megközelítés előmozdítására. Szerintem erre is választattam már. Köszönöm a jó gondolatokat, köszönöm ezt a jó inputot, és remélem, hogy önöknek is szép nyara lesz, hogyha addig nem találkozunk. Úgyhogy ezt mindenképpen a következő napokra nézve szeretném biztosítani. Köszönöm. And everybody... Én azt hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy szükségünk van egy kicsit a pihenésre, önnek is minden jót kívánok, és természetesen majd találkozunk a nyári szabadság után. Tomorrow Indiana. Ah, okay. yeah. yeah. Uh, ah, perfect. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 5. Ötös napirendi pont. Ecuadornak egyrésztről az Európai Unió és tagállamai, másrésztről a Kolumbia és Peru között aláírt szabadkereskedelmi egyezményhez történő csatlakozása. Júniusban értek ezt talán, és 2014-ben is az ötödik, a 12. bekezdésben um das Vollziehen des Beitritts und dazu a csatlakozás végrehajtásáról van szó. Itt pedig mi vagyunk az illetékesek, állandó jelentéstevőnk egy állásfoglalás indítvány fogalmazott meg, is meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi is a kiinduló helyzet? Az Európai Unió átfogó plurilaterális megállapodást van is Kolumbiával. Minnyáján tudjuk, hogy az Európai Parlament egy beleegyezése megállapodásokhoz bizonytalan volt. Feltétel volt, hogy konkrét lépéseket tegyenek, hogy az emberi jogi helyzetet, a szociális helyzetet és a környezet védelmét, ügy, védelem ügyét javítsák. Ekvádor belépése a megállapodásban nem változtat az alapvető célon. Mi több, a belépés alkalmas pillanat arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a várakozásainknak megfeleltek-e. Társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. A bi- és plurilaterális kereskedelemről szóló bizottsági számadatok a várakozások mögött maradnak. Örülök annak, hogy Ekvádor kormánya a mi társadalmi célkitűzéseinket egyetért, és éppen ezért a Diego Olesztiának írt kereskedelmi level, levélben foglaltakra felhívom a figyelmeket, és köszönöm szépen um, e levelet. Tisztában vagyok azzal, hogy a Perúval és Kolumbiával és Közép-Amerikával kötött megállapodás nagy konkurenciai nyomást helyezett Ekvádorra, és ezért azonos esélyeket szeretnének kapni a megállapodással. Az állásfoglalás indítvány, amelyről szóval nem fogja a folyamatot lassítani. Ám ezzel az állásfoglalással megfejlelünk az Európai Parlament felelősségének, hogy felmutassuk mind a bizottságnak, mind a tanács, mind a tagállamoknak, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehet a lakosságot jobban szolgálni a e megállapodással. Ezért azt kérjük az állásfoglalás indítmányban a bizottságtól, hogy az megállapodás érvényesítését elemezze e szempontok alapján. Ekvádor kormányát pedig felszólítjuk, hogy a Peruval és Kolumbiával szerzett tapasztalatokat értékeljék, és fontolják meg, hogy a megfontolt kereskedelmi megállapodás által meghatározott keretfeltételek között hogyan lehet változtatni a helyzetem. Egyéb iránt az ILO ajánlására is utalást teszünk, Ekvádor belépésével kiterjeszthető volna Peru és Kolumbia irányába a mezőgazdasági termékek exportja, illetve az USA-val is kiterjeszthetők a megállapodások, és a bányászati cégek tevékenység is kiterjedhet, már pedig ez főleg a kis falvak, kis gazdálkodói számára lehet veszélyes, és a környezetet sem szolgálhatja. Ezért tehát az állásfoglalás Ekvádor kormányát felszólítja, hogy proaktív módon foglalkozom a kérdésekkel. Örülnék, hogyha Ekvádor kormánya az elmúlt nyolc év hatalmas sikereinek fényében a kiegészítő intézkedések katalógusán gondolkoznál, melyeket e, Európa támogatásával lehetne alkalmazni. És remélem, hogy az andok közösségében e kérdések ilyen módon minden állam figyelmének homlokterébe kerülnek. Tudjuk, hogy a kereskedelem politikában nem minden szereplő üdvözli a környezetvédelmi és a szociálpolitikai intézkedéseket, sőt, van, aki ezt kereskedelmi akadálynak tekinti. Ezért tehát a sikerek biztosítása a célunk, és ezért támogatjuk Ekvádor célkitűzését, hogy az ENSZ keretén belül egy egyezményben meghatározzák a transnacionálisan működő koncernek működését. A Latin Amerikával kötött a kereskedelmi állásfoglalásra tekintve, melyet az elmúlt ciklusban az Európai Parlament fogadott el, kijelenthetjük, hogy az Európai Parlament a Sunaltiti projektet támogatja. Azáltal tehát, hogy Ekvádor belép az EU, <clears throat> Kolumbia és Peru megállapodásba, ismét lehetőségen kínálkozik arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az emberek és a környezet védelmét mennyiben szolgálják ezek a megállapodások. A ENSZ csúcs találkozója, melyet a 2015 utáni időszakra tekint ki, új lehetőséget kínál a célkitűzések áttekintésére, és erről beszélt a kereskedelmi biztos is állásfoglaláson világossá teszi, hogy Európában és más régiókban még sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy kereskedelmi kapcsolataink a lakosság helyzetét javítsák. Ez az állásfoglalás ugyanakkor kihangsúlyozza a bédi szándékokat is, hogy többet tegyünk. Köszönöm Ekvador kormányának, nagykövetségének, kereskedelmi minisztériumának segítségét, és köszönöm az Európai Bizottságnak is azt a sok elmélyítő beszélgetés, melynek segítségével jobban meg lehetett határozni, hogy mi a tendő, illetve jobban értékelni tudtam Ekvádor belépésének tényét a kereskedelmi megállapodás rendszerében. Öm, sok céggel, a civil társadalom képviselőivel Ekvadorból felvettem a kapcsolatot, és ugyanakkor az árnyék jelentős tevőknek köszönöm a munkájukat, például a Fizesz kollégának. Örömmel tekintek a vita elében, és meglátjuk, merre haladunk tovább. Köszönjük szépen, Fizesz úr! Eh, eh. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy Helmut Scholz elmondta, tavaly júliusban lezárultak eh, az Ekvádor és az Európai Unió közötti kereskedelmi tárgyalások sikerrel. Ezek a tárgyalások megszakadtak 2009-ben Ecuador részéről, úgyhogy jó hír, hogy újra részt vesznek ebben a megállapodásban. Ez jó hír mindkét fél számára. Az állásfoglalás tervezetet, a parlamenti állásfoglalás tervezetet tárgyaljuk most Ecuadorral a megállapodással kapcsolatosan a vétzáradékra vonatkozó rendelettel együtt ez lezárja Ecuador csatlakozási folyamatát. Solcor is elmondta, hogy ez e, nagyon nagy munka volt az állásfoglalás kidolgozásában. Két e, e, észrevételem van csak ezzel kapcsolatosan. Először is nem szabad elfeledkezni arról, hogy az állásfoglalás arról szól, hogy Ecuador csatlakozik az EU és Kolumbia-Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz, itt nem vizsgáljuk, hogy a jelenlegi megállapodás hogyan működik Kolumbiával és Peruval. és nagyon sok pontot tartalmaz ez az állásfoglalás, 11-től 22-ig, tehát ezek között a pontok között Ecuador helyzetét elemzi politikai környezetvédelmi szempontból. Értelmezésem szerint nem ez a célja éppen ennek az állásfoglalásnak. Az állásfoglalás inkább arról kellene, hogy szóljon, hogy hogyan értékeljük a megállapodást. És hiányzik a megállapodás gazdasági tartalmára vonatkozó értékelés az állásfoglalás tervezetből. Ezeket be kellene iktatni a kereskedelmi előnyökről, akár Európa szempontjából, vagy Ecuador szempontjából. Solt úr. Van egy kérdésem, hogy Ecuador számára hogyan alakul ez a fajta úti terv, szeretnék erre pontosítást kérni, tisztázó megjegyzéseket, és nagyon sok egybeesés van kis módosításokkal, számunkra azért ez elfogadható a frakciónk számára, és nagyon is egyetértek a banán kereskedelemre vonatkozó ponttal. Ecuador talán a legjelentősebb banántermelő és exportőr, ezért ez az európai termelők számára fenyegetés lehet. Helmut, egyetértek azzal, hogy valóban szükség van arra, hogy a megállapodásban megfogalmazott kvótákat betartsák, és megfelelő előrelátásra van szükség már, ami a banánimportot illeti. A 28. pontban szeretnék még mondani valamit Helmut. Nagyon nagy munkát vállaltatok ennek a sok dokumentumnak az áttekintésével és összegzésével. Minden esetre mi természetesen a frakciónk részéről nyitottak vagyunk a az állásfoglalás elfogadása iránt, illetve támogatjuk Ekvádor csatlakozását a szerződéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szociáldemokraták nevében én vagyok az árnyék jelentéstevő, csatlakozom az előttem szólóhoz. Valóban mind politikai, mind gazdasági szempontból támogatandó a belépés. Az állásfoglalás tervezet pedig nagyon fontos elemmel gazdagítja ezt a folyamatot, és a Kolumbia és Peru kapcsán már megfogalmazott állásfoglalásunk irányába mutat. A kettes, hármas és négyes pontban felvetett kérdések, melyek a végrehajtás kérdését taglalják, ezekre is figyelemmel kell lennünk. Kolumbia és Peru esetében a végrehajtás bizony nem mindig volt problémátlan. Különösen a végrehajtásra vonatkozó információ nem volt mindig kielégítő. Úgy gondolom, hogy itt még van mit tennünk. Helyesnek tartom azt is, hogy az állásfoglalás Ekvádor gazdasági fejlődéséről is szól, és a szegénység csökkentésének céljét is taglalja, valamint a szociális ágazat fejlesztéséről szól. Ekvádor kormánya nagy összegeket ölt a szociális ágazatban 40 millió USA dollárt, hogyha jól emlékszem. Ami pedig az ILO 87-es és 98-as egyezményének végrehajtását illeti, tehát a munkavállaló jogok minősített megerősítésének kérdését illeti, ez egy nagyon fontos szerepet játszik, és ennek fontosságáról nem szabad megfeledkeznünk. Ugyanakkor a 129-es egyezmény ratifikációjának hiánya is szembeszökő, mely e, cikk a munkaellenőrök munkahelyi vizsgálatát szabályozza. Kolumbia és Peru esetében e cikk fontos szerepet játszott. Mi több egy kiegészítő úti tervet is elfogadtunk e két ország esetében, hiszen a munkaügyi ellenőrök, melyben a munkaügyi ellenőrök számáról konkrétan, valamint az ellenőrzések gyakoriságáról is beszéltünk. Úgy gondolom, hogy e kérdések valóban nagy kihívást jelentenek számunkra, ezért tehát a munkaügyi ellenőrzés kérdését expressis verbis érdemes említeni. A 15-ös bekezdés szintén a szociális felelősségvállalás kérdéséről szól. A tisztességes kereskedelem kérdésében talán érdemes lesz egy e, módosító indítványt megfogalmazni. Kolumbia kapcsán éppen a tisztességes kereskedelem kérdéséről egy módosítást eszközöltünk. Ma mezőgazdasági termékekre különösen jól alkalmazható fair trade, vagy a igazságos kereskedelem elve. Végezetül pedig az is fontos, hogy az Andok közösségében lévő országok Európai Unióhoz való kapcsolatait szorosabbra fűzzük, más országokkal is összevetve, akik pedig sokkal inkább a csendes óceáni térség fele orientálódnak. Örülnünk kell annak, hogy Európa ilyen módon szorosabbra tudja fűzni kapcsolatait a latin-amerikai országokhoz. Ezek voltak a rövid észrevételeim, köszönöm szépen! Most pedig megadom a következő felszólalónak a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében mi mindig is támogattuk a szabadkereskedelmi megállapodásokat, és ez is tetszik nekünk. Támogattuk is, támogattuk a GSP rendelettel együtt, amely ehhez hozzá tartozna. Itt két és fél évről van szó, amíg a, a szabadkereskedelmi megállapodás életbe lép, addig is szerintünk ez sokat segítene, nem csak európai szempontból, hanem az ekvádori gazdaságot is támogatná, a szegénység megszüntetését általában a diversifikált gazdaság mellett tehát nagyon sok minden szempontból ez pozitív, mind a két fél számára ezzel tudjuk befektetéseinket erősíteni, és úgy gondoljuk, hogy mindez a gazdasági fejlődés szempontjából, főként Ekvádorban fontos motor lehet ez, tehát a gazdasági fejlődés motorja. Szeretnék visszatérni arra, amit már Fizász úr is elmondott. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Kolumbia például, vagy Peru esetében tovább tudnánk kiegészíteni mindezt más területekkel, és nem gondoljuk azt, hogy itt további feltételeket kellene teremtenünk. Nem gondoljuk, hogy ez jó lenne, itt most a ratifikáció közepette nem szeretnénk további feltételeket támasztani. Azt akarjuk, hogy a gazdasági és munkaügyi jogszabályoknak megfeleljen Ecuador, de ugyanakkor nem szabad, hogy beavatkozzunk más országok belügyeibe. Ők azok ugyanis, akik tudják, hogy hogyan kell ezeket a mechanizmusokat megvalósítani, és itt, hogyha hat hónappal a szabadkereskedelmi megoldá, megállapodás előtt ez már életbe lép, hát ezt figyelembe kell venni ehhez azt is, hogy politikai partnereink hogyan állnak hozzá. Ugyanakkor általában az egész folyamat elején vagyunk, úgyhogy természetesen várjuk azt is, hogy mit tudunk tenni, hiszen ezen keresztül is hozzá akarunk járulni a már elmondottakhoz. Tehát magam részéről várom, hogy mi lesz a végső tárgyalás eredménye más árnyékjelentéstevőkkel, és remélem, hogy sikerül majd egy elfogadható kompromisszumot kialakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében Trimó úr, nem, nincs itt. Keller asszony. Köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy röviden tudok hozzászólni. támogatjuk a Peru-Kolumbia megállapodást, és konstruktívan hozzáállunk ez az egész kérdéshez, ugyanakkor szeretnénk a korábbi tapasztalatokból is tanulni, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesznek módosításaink, de általában nagyon is támogatjuk mindezt. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy sikerül majd a kollégák módosításait is beépíteni. Köszönöm szépen, Jude, köszönöm szépen. Szerettem volna visszatérni a fenntartható a fejlődés fejezetre, ugyanis itt a konzisztencia forró kockán, harmadik országokkal való kapcsolataink, az Európai Parlament ezzel kapcsolatban egyébként egy állásfoglalást is elfogadott úti terv kapcsolatban, tehát ezért nagyon fontos az, hogy ugyanolyan feltételeket teremtsünk mindazon országok számára, akik hasonló helyzetben vannak, például a jövőben Bolívia. Én úgy gondolom, hogy ez azért is fontos, mert világos az ILO legutóbbi jelentéséből is, hogy azért itt vannak Ekvádorban ILO szabálysértések, és ebben a kontextusban is ezt mindenképpen meg kell említenünk, főként a sztrájkjog, a gyülekezési jog kérdésében, illetve ez, ez nagyon fontos. És aztán van egy második gondolatom is, arra gondolok, hogy láttuk már, hogy milyen problémák mutatkoznak Kolumbia és Peru tekintetében, a tanácsadó csoportokkal kapcsolatban, és szerintem, ha egy másik ország megszegi a megállapodást, akkor fontos lenne az is, hogy ezeket a mm, jogsértéseket vegyük figyelembe akkor, amikor felülvizsgáljuk a megállapodást. És az utolsó gondolat, Jurolat tagként szeretném, hogyha Latin Amerikával folytatott kapcsolataink erőteljesebben megjelennének. Nagyon örülök annak, hogy Ecuadorról is tárgyalunk, de jó lenne egész Latin Amerikát ebbe a, ebből a szempontból itt komolyabban venni ebben a szakbizottságban, és ebből a szempontból is nagyon örülök ennek a jelentésnek, és várom a további vitákat. Köszönöm, Ima! Gracias, presidente. Yo también quiero felicitar al, al ponente. Por... Szeretnék gratulálni ezért a jelentésért, és szeretném elmondani, mennyire elégedettek vagyunk, hogy sikerült tető alá hozni ezt az állásfoglalást, illetve hogy Ecuador is csatlakozik a Peru-Kolumbia megállapodáshoz. Az is igaz azonban, hogy a megállapodáshoz való csatlakozásról beszélünk, tehát hogy ne követeljünk többet, mint az előző megállapodó felektől. A fenntartható fejlesztés szempontjából, fenntartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjából is lényegesek ezek a kérdések, Ecuador esetében is. Amit hiányolok, hogy egy évnyi munka után már megint nincsen említés a szövegben a nemek közötti egyenlőségről, úgyhogy szeretnék el tekintetben egy módosított benyújtani. Köszönöm. Vali. Végezetül pedig Brolli úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos ez, hogy minél gyorsabban aláírjuk ezt, az a, ezt a megállapodást, és szeretnénk megköszönni Solc úrnak is a jó munkáját, és azt, hogy emlékeztetett arra, hogy a végső megállapodás vegye figyelembe a fenntartható fejlődést, az emberi jogokat és a munkajogi aspektusokat is. Ugyanis ebből a szempontból teljes mértékben egyetértünk a jelentéstevővel, de mégiscsak szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy bennünket azért a fokozatosság elve kell, hogy vezéreljen, és konkrét tematikai prioritásokat kellene figyelembe vennünk, a gazdasági-szociális helyzet figyelembevételével, és azzal kapcsolatban, hogy milyen erőfeszítések történtek már, ezek egyébként az ekvadori miniszter levelében is szerepelnek. Ugyanis ezeknek a megállapodásoknak a célja nem csak kereskedelmi, hanem az is, hogy hozzájáruljunk ezen országok lakosságának és társadalmának fejlődéséhez. Nekünk, európai uh, parlamenti képviselőként azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy a mi erőfeszítéseink, amelyek um, az értékeinken alapulnak, hogyan tudnak megfelelő uh, megoldást kínálni az ottani, tehát az ezekben az országban felmerülő problémákra. Arra is oda kell figyelnünk mindemellett, hogy uh, hozzájáruljunk hosszá távon ahhoz, hogy hogyan tudjuk eltüntetni a nagy különbségeket, és hogy az új, új kolonializmus, új gyarmatosítás ne valósuljon meg. Itt a területi szempontokat is figyelembe kell venni, erre egyébként az ekvadori miniszter is utalt levelében, és itt a mi felelősségünk és a nemzetközi, felel, nemzetközi közösség felelősségére is szeretnék rámutatni. Európa továbbra is nagy reményforrás a latinamerikai országok szemében, főként a legszegényebb csoportok, vagy népcsoportok, vagy társadalmi csoportok esetében, mint például a nők. Éppen ezért hosszú távon kell odafigyelnünk a kérdésekre, és egyetértünk azzal, hogy minél hamarabb, átláthatóban lépjünk fel a bizottság részéről, és a parlamentet is kérem, hogy tájékoztassák az implementáció a jelenlegi álláspontjáról, és köszönöm, hogy erre utalhattam még egyszer. Köszönöm szépen. A bizottság részéről Jörgenzen úr kap szót. Thank you, Chair. Comments from, uh, from my side. Evidently we welcome the... Köszönöm szépen. Üdvözöljük az Európai Parlament kezdeményezését, amely támogatja Ecuador gyors belépését a megállapodásba. Hosszú időn keresztül dolgoztunk ezen az ügyön, azóta, hogy lezártuk a tárgyalásokat. Még néhány rövid észrevételt szeretnék tenni a tervezettel kapcsolatban, amely a bizottság részéről aggályos, és amelyre mindenképpen választ szeretnénk adni. A kettes és a hármas bekezdésben azt látjuk, hogy az előadó úgy gondolja, hogy a bizottság nem megfelelő intézkedéseket alkalmazott a Kolumbia-Perui megállapodás végrehajtásáról, illetve hogy a, bizottság, a parlamentet nem tájékoztatták. Mi a bizottság részéről a kezdetektől kezdve tisztában voltunk fel, hogy a parlament számára milyen fontosak a munkajogi és emberi jogi kérdések. És tudjuk, hogy 2012-ben az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, és ezért a bizottság úgy döntött, hogy támogatni fogja az akcióterv végrehajtásában Kolumbiát és Perút. Elkötelezettek vagyunk ezen felül a keret végrehajtása mellett, és ezt tartalmazza például a TST fejezet végrehajtását, valamint az ES eh, e eh, emberi jogi és politikai párbeszédét. Másodszorban mennyiben tájékoztattuk az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet, azt hiszem, hogy nincs szégyelni valunk ezzel kapcsolatban. Az Európai Parlamentet proaktív módon tájékoztattuk, az éves végrehajtási jelentést mindig megkapták a részünkről. Nyomon követtük, az mindig választottunk az Európai Parlament megkeresésére, például a 2014 és 2015-ös nyomon követő vagy monitor csoport során, ezen felül pedig eh, a 2014-ben Kolumbiába és Perúba utazó képviselőket felkészítettük, a Royal Bizottság, valamint a DEVE munkatársait is felkészítettük, illetve tájékoztattuk, és mindig válaszoltunk a parlamenti képviselők kérdéseire. Végezetül pedig 28-as bekezdésre térnék még rá, ahol a parlament az Emberi Jogi Albizottság szerepvállalását hangsúlyozza, ezzel teljesen egyetértünk. A legutolsó bogotai tárgyalási forduló után eljuttattuk önökhöz azt a dokumentumot, amelyben szerepel az, hogy a kitételnek megfelelünk, azaz tehát az albizottság eh, észrevételét is figyelembe vesszük. Ugyanakkor a kereskedelmi szakbizottság és az emberi jogi szakbizottság eh, gyakran hasonló kérdéseket tárgyalnak. Köszönöm szépen, most pedig az előadó kapszót. Danke, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vertreter der Kommission. Köszönöm, elnök úr. Mindenki számára világossá kellett, hogy váljon, hogy az állásfoglalás tervezet, mely 30 pontot tartalmaz, meglehetősen becsvágyó célt vázol fel, amelynek során én, illetve mi az Európai Parlament számára fontos súlyponti kérdéseket határozzuk meg a ratifikáció területén. A ratifikáció tekintetében, de ugyanakkor világos, hogy az egyes pontokban a megfogalmazás hossza korlátozott, és ezért a tervezet tárgyalása során tudjuk majd véglegesíteni a szöveget, és itt természetesen minden kolléga együttműködésére, és elsősorban is az árnyék jelentéstevők együttműködésére számítok. Három pont, amelyről a vitában konkrétan szó volt, az intézkedésterv, vagy a roadmap, az úti terv kérdése. Nos, egy nagyon fontos történelmi helyzetben vagyunk, és az ekvádori orsz féllel majdnem egy évig közvetlen tárgyalásban voltunk, akik nem akarnak direkt roadmap-et, úti tervet elfogadni, ezért igyekeztünk az állásfoglalás szövegébe olyan kitételt eh, beemelni, amely a társulás jellegét hangsúlyozza ki, illetve amely kihangsúlyozza, hogy a már a mai megállapodás hol érvényesít szociális és környezeti normákat, illetve hogy a csatlakozási folyamat területén hol kell ezeket a szempontokat jobban érvényesíteni. Ez egy olyan helyzet, amely minden érintett fél számára megnehezíti a e szempontok érvényesítését másodszorban. Nagyon is úgy gondolom, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Ekvádor miért csak 2014-ben lépett be e megállapodásba. Ekvádor saját gazdasági fejlődést járt be, és az újonnan választott elnök és a kormánya döntött arról, hogy egy ideig ne lépjenek be a megállapodásban, Azért, mert a belső szociális és gazdasági fejlődés más ö, orientációt eredményezett. Ezt figyelembe kell vennünk ezt a tényt. Akkor is, hogyha két szerződő fél különböző érdekeit igyekszünk egy ilyen folyamatban közelíteni egymáshoz, de úgy, hogy ne feledkezzünk meg partnerünk specifikus helyzetéről, és eh, erre is kitérjünk. Úgy gondolom, hogy ez a jövőben is fontos lesz, amikor a kereskedelmi megállapodásokat kötünk az Európai Unió részéről harmadik államokkal. Nagyon fontos mindig, hogy minden megállapodás az állampolgárok érdekét helyezze ö, eh, első helyre. Harmadik észrevétel. Persze mindig az értékelés mércéje játszik fontos szerepet, hogy félig ürese vagy félig tele a pohár, nehéz ezt megmondani, de én úgy gondolom, hogy érdemes bátran a jövőbe tekinteni, és arról beszélni, hogy hol lehet e konkrét végrehajtási intézkedéseket megfogalmazni, annak érdekében, hogy mindkét kereskedelmi partner jobban járjon, az emberek, az állampolgárok jobban járjanak. És az állampolgárok azt is megértsék, hogy milyen célt szolgál e kereskedelmi megállapodás. Ekvádor esetében a generációk közötti igazságosság kérdéséről nem szabad megfeledkezni, hiszen az Amazonas területén kivágott fák, fa alapanyagot gyakran nálunk, az Európai Unióban vásárolják meg. Éppen ezért úgy gondolom, hogy széles körön kell felvetni ezt a kérdést, úgy, hogy ne károsítsuk persze a gazdaság működését. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködését, és gondolom, hogy az elnökünk tájékoztatni fog bennünket, hogy az állásfoglalási indítvány milyen menetrendben kerül megtárgyalásra. Köszönöm. Köszönjük szépen, valóban a módosítók benyújtásának határideje július 17-e déli 12 óra. Szeptember 21-22-én lefolytatott ülésünkön szavazunk majd e ezen állásfoglalásról. A Latin Amerikával való kereskedelmi kapcsolatainkról november 19-én egy meghallgatást tartunk, ahol a gazdasági viszonyokat is jobban megvitathatjuk. Köszönjük szépen! Most pedig rátérünk a hatos napi rendi pontra, kedves képviselőtársaim! Itt a választott bírósági eljárás átláthatóságáról lesz szó, premiért tartunk, mégpedig szakbizottságunk történetében először tartunk videokonferenciát. Egyszer az UNCITRAL vezérigazgatójával már cseréltünk eszmét, amely szervezet az UNCITRAL ugyanis, az ISDS eljárásokért felel, tehát a beruházó és állam közötti választott bírósági eljárásért felel. Nos, Renaud Szorai nincs itt most személyesen, hanem videó kapcsolatban jelent meg a képernyőinkön. Örülök, hogy elég türelmes volt arra, hogy megvárja, amíg lebonyolítjuk a vitánkat, hiszen egy kicsikét késésben vagyunk. Mielőtt tehát megadom az UNCITRÁL főtitkárának a szót, előbb megadom előadónknak a szót, hogy tájékoztasson az egyezményről. Tessék, parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ahogyan önök is elmondták már az elmúlt hónapok során, ez a bizottság nagyon odafigyelt, nagyon sokan részt vettek a vitában, a választott bíróságok kérdése államok és cégek között. Én is úgy gondolom, hogy nincsen jobb időpont arra, hogy konstruktívan közelítjük meg ezt a kérdést, mint most, és ezt az ENSZ keretein belül, amelynek az a célja, hogy harmonizáljuk a nemzetközi kereskedelmi szabályokat. A jogviták rendezése jelenleg kulcsfontosságú vita ebben a parlamentben is, már csak azért is, mert az átláthatóság igen fontos téma, a, az egész mechanizmus részét képező kérdésről van szó. Fontos cél ez olyan szempontból is, hogy a közvélemény és az érintett cégek számára is teljes mértékben átláthatóvá kell tenni azt, hogy hogyan is döntenek a jogvitákról. Ez azért is rendkívül fontos, mert a befektetők és az államok közötti jogvitarendezés nagyon különböző megítélésekben láthat napvilágot, és miután közpénzekről van szó, ezért a költségvetés, költségvetési vonzata is lehet. Fontos tehát az, hogy olyan precedenseket teremtsünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a jogszabályokat azonos módon értelmezzük. Az ensz belül az Európai Bizottság is az uncitrált létrehozását támogatta, amelynek az a célja, hogy az átláthatóságot növeljük, és nemzetközi szabályokat teremtsünk erre vonatkozólag. Az Európai Bizottság és az UNCITRÁL közötti Együttműködés tehát lehetőség egyben, annak érdekében, hogy a választott bírósági mechanizmusok jól működjenek a jogvita rendezés során. Politikai kérdésről van szó, de ugyanakkor fontos az, hogy tartalmi kérdésekre is odafigyeljünk, és hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy javítsuk a munkamódszereinket, mert az ilyen eszközök például több mint 1400 kétoldali megállapodásban is szerepelnek, tehát fontos, hogy ezek az eszközök igazi demokratikus jelleget öltsenek és átláthatóvá váljanak. Ugyanakkor az Európai Parlament egy szavazására is utalnék, amely ezzel a témával kapcsolatban kiegyensúlyozott véleményt fogalmazott meg. Jó irányba mutat ez a döntés, már csak azért is, mert ebben a szakbizottságban többen is hangsúlyozták már ezt, és a biztos Cecilia Malmström is nagyon sokszor hangsúlyozta ugyanezt. Tabuk nélküli nyílt megállapodásokra van szükség, nem szabad előre meghatározni a folyamatot, és egy a cél az, hogy legyen egy olyan eszköz, amely, amelyet elismerünk nemzetközi jogi szempontból is, és amely lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság a kereskedelem politikai megállapodásaival kapcsolatos tárgyalásait tovább tudja folytatni a legjobb megoldások megkeresése mellett. Olyan módosításokat támogattunk ebben a szakbizottságban, amelyek jó irányba mutatnak, vagyis profi független bírókból álló bíróság felállítása és a bírósági döntések elleni fellebezési lehetőséggel. Tehát ami az átláthatóságot illeti, nem kell arra gondolnunk, hogy ez csak egy üres szlogen lenne, mert ez igenis és konkrétá válik olyan dolgokon keresztül, mint a dokumentumokhoz való hozzáférés, a meghallgatások nyíltsága, tehát teljes mértékű átláthatóság a döntésekkel kapcsolatban. És ezen a ponton a bizottság és a titkársághoz szeretnék kérdést feltenni. Dank, und dann, ja, rufe ich jetzt Sie. Most pedig Bécset hívom, Halló Bécs, Halló Bécs, mert meg is adom a főtitkárnak a szót. Good afternoon. I hope, can... Kellemes délután kívánok mindenkinek. Hall, hallanak-e? Igen. Köszönöm szépen, hogy megjelenhettem a bizottságuk előtt, és köszönöm szépen, hogy meghívták az UNCITRÁT ebbe a vitába. Ami a beruházási jogi kereteket illeti, és a legitimitását ennek eh, a vita megoldási megoldásnak. Ez eh, a világ egészében, nem csak Európában okoz eh, fejtörést az érdekelteknek. Nagyon sok nemzetközi kereskedelmi megállapodásban fontos szerepet kap a beruházók, befektetők vitáinak megoldása and recent agreements are being a közelmúltban olyan megol, megállapodások születnek, amely újra kiegyensúlyozza a jogokat és kötelezettségeket az államok és a befektetők között, koherenciát biztosítva más szakpolitikai célkitűzésekkel is, mint a befogadó növekedés és a fenntartható fejlődés. Folyakozatosan azt látjuk, hogy a bilaterális felől a regionális szerződések felé mozdul el a folyamat. Ezek a megoldások hozzájárulnak a jelenlegi szerződések konszolidálásához, de átfedések is keletkeznek meglévő befektetési megállapodásokkal. Néhány példát szeretnék mondani arra, hogy az UNCITRAL milyen munkát végez az átláthatósággal kapcsolatosan. Önök is bizonyára tudják, hogy a mi bizottságunkat az ENSZ főtitkársága, illetve a közgyűlése hozta létre. A feladatunk, hogy harmonizáljuk és modernizáljuk a nemzetközi kereskedelmi jogot. Az UNCITRAL feladata a modern jogi szabályok meghatározása, a nemzetközi kereskedelem szabályozása kiegyensúlyozott módon, segítve az államokat és az érdekelteket abban, hogy értelmezni tudják, megértsék és végre tudják hajtani a vonatkozó normákat. Az UNCITRAL jelentősen hozzájárult a nemzetközi normák kialakításához és népszerűsítéséhez. Az, hogy a New York egyezményhez gyakorlatilag minden érekelt állam csatlakozott, jó példa a munkánkra. A New Yorki egyezmény sikere és egyre elterjedtebb felhasználása hozzájárul a döntőbíráskodás terjedéséhez, amelynek segítségével a nemzetközi jogviták rendezhetőek az UNCITRAL modell alapján. A vonatkozó egyezményt 1995-ben hozták létre és 2006-ban frissítették, az UNCITRAL szabályokat pedig 76-ban fogadták el, 2010-ben frissítették aktualizálták. Szeretnék tájékoztatást adni önöknek eh, az UNCITRAL közelmúltbeli munkájáról az átláthatósággal kapcsolatosan. Korábban eh, már sok tapasztalatot szerzett az UNCITRAL ezen a területen vonatkozó eljárások és eredmények eh, titkosak voltak olyankor is, amikor közérdekre vonatkozott a jogvita. Ebből sok aggodalom merült fel, az önök szakbizottsága is sokszor fogalmazott meg ilyen aggályokat. Ebben az összefüggésben az UNCITRAL az átláthatóságon dolgozik, és 2010. októberben kezdte meg ezt a munkát, három év elmúltával az átláthatósági szabályokban sikerült megállapodni, a szerződés alapú befektetői vita jogviták rendezésében. A status quo az volt, hogy gyakran az ilyen tárgyalások zárt ajtók mögött zajlottak a média és a közvélemény kizárásával. Nem akarok a részletes részletekbe bocsátkozni, de az új szabályok eljárási szabályokat határoznak meg, és a közvéleménynek is tájékoztatást adnak és hozzáférést a vitára vonatkozó dokumentumokhoz. A szabályok nyílt meghallgatásokról is szólnak, és harmadik felek is jogot kapnak arra, hogy beadjanak dokumentumokat, és a bizalmas információkat is védik ezek a garanciák. Szolgálva a közérdeket, vagyis a tájékoztatáshoz való jogot, illetve a feleket is hozzá segítik ahhoz, hogy méltányos megoldást találjanak jogvitáikra. Az átláthatósággal kapcsolatos szabályok vonatkoznak a befektetési megállapodásokra, amelyeket az egyezmény elfogadása után kötöttek. Az UNCITRAL egyeztetéseket folytat a nemzetközi szervezetekkel, a meglévő befektetési szerződésekre is vonatkoznak ezek a szabályok. A 2014. 14. szeptemberi megállapodás alapján az ENSZ közgyűlése elfogadta az átláthatósággal kapcsolatos egyezményt az ilyen eljárásokban. A regionális kereskedelmi integrációs szervezetekre való hivatkozás is belekerült ebbe a szövegbe, és különösen az EU-ra gondoltunk ekkor. Az egyezmény kiegészíti a meglévő befektetési szerződéseket, az egyezményhez való csatlakozással egy állam vagy egy regionális gazdasági szerveződés hozzájárulását adja, hogy az átláthatósági szabályokat kívánja alkalmazni az állam és a befektetők közötti jogvitákra vonatkozó eljárásban. Rugalmasságot ad a felek számára, hogy fenntartásokat fogalmazzanak meg, kizárva az egyezmény alkalmazásából bizonyos konkrét befektetési szabály, szerződéseket. Az egyezmény Port Louisban, Mauritiusban 2015. március 17-én nyílt meg úgymond az aláírások számára, és az ENSZ New Yorki központjában van mód továbbiakban az aláírásra. Egy állami fél és tíz aláíró fél szerepel most az aláírók között. Finország, Franciaország, Németország, Olaszország, Svédország, az Egyesült Királyság és Svájc Európából, valamint Kanada és az Egyesült Államok az aláírói. Az átláthatósági szabályok az ENSZ főtitkárát jelölik meg, mint aki a letéteményes funkcióját tölti be a nyolcadik cikk értelmében az átláthatósági szabályok keretében. Az információkat az UNCITRAL weblapján kell közzétenni, és az Európai Unió már készséget fejezte ki arra nézve, hogy pénzügyileg is támogassa az átláthatósági nyilvántartás létrehozását és fenntartását, és a mi bizottságunk ezért nagyon hálás. Az UNCITRAL átláthatósági szabályok, az egyezmény, valamint a nyilvántartás olyan eszközök, amelyek a multilaterális erőfeszítések eredményei, amelyek célja, hogy a befektetési vitarendezési eljárásokat megreformáljuk, figyelembe véve a közérdeket, illetve a felek érdekét a viták megoldása érdekében, hogy ez a megoldás méltányos és hatékony legyen. Hozzájárulva a harmonizált legális jogi keretek létrehozásához, arra számítunk, hogy az átláthatósági szabályok jelentősen hozzájárulnak majd ahhoz, hogy az átláthatóság fokozódjon a az államok és a befektetők közötti jogviták megoldásában. Az átláthatósági szabályokat úgy kell értelmezni, hogy figyelembe vesszük a külföldi befektetés szerepét, mint a fenntartható növekedésben használatos eszközt. Hozzájárul mindez ahhoz, hogy a meglévő nemzetközi befektetési keretekben befektetett bizalom növekedjen. Válaszolva az egyre nagyobb kihívásokra, már ami a nemzetközi befektetési jog legitimitását illeti, illetve a döntőbíráskodás folyamatát. Növelni kell a döntőbíráskodási eljárással kapcsolatos ismereteket és az abba fektetett bizalmat. Zárásként néhány megjegyzést szeretnék a befektetői rezsimmel kapcsolatos reform tekintetében elmondani. Hangsúlyoznom kell, hogy az UNCITRAL által végzett munka az, az átláthatóság fokozása érdekében kikövetheti az utat afelé, hogy még több reform váljon lehetővé ezen a területen ezzel is modernizálva a befektetési rendtartás egészét. Most több mint 3000 kereskedelmi egyezmény van érvényben, és 61%-ban a vicces eljárásokat a Világbank égiszállat folytatják le. szeretnénk egy alternatív megoldást javasolni a viták rendezésére, lefedve ezeknek 30%-át. A, a reformban figyelembe kell venni a meglévő kereteket, és a szélesebb körű összefüggéseket is figyelembe kell venni. Az Európai Unió vagy a tagállamok önmagukban nem tudják megoldani ezeket a feladatokat, az EU-n kívüli partnereket is be kell vonni ebbe a folyamatba, enélkül csak fél eredményeket remélhetünk. Ez a megközelítés figyelembe veszi a kapcsolatot az egyezmény jelentette eszköz között és a kérdéses ügyek között. Gyakran a megállapodások nem tartalmazzák az eljárási szabályokat, viszonylag friss trend az átláthatóság igénye a döntő bíráskodási eljárásokban. Ki lehetne terjeszteni ezt a megoldást olyan eljárási ügyekre, amelyek már most folyamatban vannak, és olyan kérdésekre, amelyek tartalmi jellegűek, és ezeket alaposan meg kellene vizsgálni. Figyelembe véve a befektetési rezsim struktúrájának komplexitását, illetve a közvélemény érdeklődését a kérdés iránt. Talán a legfontosabb kérdés az, hogy milyen politikai akarat alakul ki az érintett felek körében a konszenzus elérésére nézve hogyha és amennyiben ezt a konszenzust ki lehet alakítani, mint például az átláthatósági szabályok tekintetében, egy hasonló mechanizmust ki lehetne dolgozni ezen a területen is. Például olyan javaslatok születtek, hogy egy felebezési mechanizmust, egy jogorvoslati mechanizmust és egyre van a bíróságot hozzunk létre különböző mechanizmusokat tudunk elképzelni, például, hogy az új eh, kereskedelmi megállapodásokban már szerepeljen ez, viszont ennek nem volna szinte semmi hatása olyan eljárásokra, amelyeket a meglévő megalapodások alapján indítottak el. Egy másik megközelítés az lehetne, hogy hozzunk létre egy külön intézményt, amelynek a feladata az volna, hogy ezeket a feladatköröket betöltse, a harmadik megoldás pedig az, hogy a jelenlegi exit mechanizmust kellene használni, és ezt megfelelően kiigazítani a célok érdekében. Természetesen sok időre, erőfeszítésre van szükség, hogy tartalmi megalapodásra jussunk, és azt is meg kell vizsgálni, hogy egy ilyen kiegészítő mechanizmusra valóban szükség van-e, és hogyha igen, akkor a megfelelő megközelítést ki kell választani. Ami talán még nagyobb nehézséget jelent, az, hogy jelenleg nincsen multilaterális fórum ilyen átfogó egyeztetésekre. A kihívásokról, a lehetőségekről szóló egyeztetések szétforgácsolódnak különböző intézményekben, nemzetközi intézményekben folynak ezek, nagyon általánosságban, sok kérdést érintve. A konkrét reform folyamathoz arra lenne szükség, hogy egy fórum jöjjön létre, ahol az államok, a regionális gazdasági szervezetek, mint az EU, és a, az Exithez hasonló eh, döntő bíráskodási szervezetek, a kereskedelmi kamarák, illetve a tudományos világ képviselői, a szakma képviselői és a civil szervezetek mind jelen lehetnének, és ezt cserét folytathatnának. Ez volna egy első lépés a megoldás felé. Az uncitrál itt tud hozzájárulni a folyamathoz, az átláthatóság területén végzett munkája is ezt bizonyítja. Köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon boldogan válaszolok a kérdéseikre, hogyha vannak kérdéseik viszontlátás. Köszönöm. Well, thanks a lot for this, uh... Főtétkár úr, köszönjük szépen a felszólalását. Vannak-e kérdései a képviselőknek? Mr. Sikau, Mr. Sardier, Mr. Schwarke und Mr. Schulz. For perhaps very precise, so we are limited. Kérem, hogy rövid és pontos kérdéseket tegyenek fel, hiszen szorít az idő, mint mindig. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni a főtitkárnak, az UNCITRÁL főtitkárának, hogy betekintést adott nekünk ezen nagyon izgalmas, fontos kérésekbe. Voltak éppen arra volnék kíváncsi, hogy az UNCITRÁL hogyan értékeli ezt a mechanizmust, különösen Malmström biztos asszony legutolsó javaslatainak fényében, amelyek végezetül a parlament állásfoglalásában is testet öltöttek, illetve amelyre a parlament is választ adott. Feledin képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Kollégám nevében, aki nem tud itt lenne, teszek fel négy kérdést. Nem is annyira. A előadóhoz hanem a bizottsághoz intézném ezeket a kérdéseket, nem tudom, hogy jó helyen teszem-e ezeket fel. Uh, we'll record it. So uh, question number one is what time frame... Elmondom egy kérdést. Hogyan látja a bizottság a tanácsi megállapodás idejét? Gyorsan fog ez megtörténni, vagy pedig hosszú időt vesz majd igénybe? Hogyan látja a szingapúri megállapodás és az Európai Bíróság határozatát a hatáskörükről. Harmadsorban a bizottság együttműködik a luxemburgi elnökséggel, annak érdekében, hogy az egyezményt évvégéig be lehessen fejezni, alá lehessen írni sürgetőként, kérdésként, és hogyan látja a bizottság a Nemzetközi Beruházási Bíróság létrehozásának lehetőségét. Ennyit. Már így hetessék. Hát thank you very much, Chair, and uh, uh, thank you for the... Köszönöm szépen, köszönöm ezt az innovatív videó, hidat videó csatornát. Nagyra értékeljük az UNCITRÁ munkáját, hiszen és a tájékoztatást, hiszen fontos, hogy ne feledkezünk meg a multilaterális rendszerről, főleg a beruházó védelem kérdésében, amely kérdés annyira foglalkoztat bennünket a TTIP tárgyalások keretén belül. Azért olyan fontos ezek a, olyan fontos ez a vita ma, mert nem szabad, hogy a TTIP kapcsán leragadjunk az ISDS kérdésénél, a beruházó védelem kérdésénél. Hiszen az ISDS nem oldja meg a szélesebb körű aggájainkat. Ne felejtsük el, hogy az EU több mint 1400 az EU tagállamai több mint 1400 bilaterális megállapodást kötött, és ezek mind tartalmaznak beruházás védelmi passzust. Kérdésem tehát voltak éppen minnyájunkhoz intézem, európai felelősségünkre vagyok kíváncsi. És kérdezem, hogy jól tudom-e, hogy januárban az Európai Bizottság kezdeményezést ragadott meg, hogy átláthatós szabályokat fogadjon el, és az UNCITRAL számára is átláthatóbb szabályokat próbál előirányozni, hozzáférést biztosít így a dokumentumokhoz. Az Európai Parlament széleskörű vita zajlik az európai szintéren, az ISDS-ről, a beruházás védelemről, és arra biztatjuk mi a parlament részéről az Európai Bizottságot, hogy hassanak oda, hogy az amerikaiak több dokumentumhoz hozzáférést adnak. Ám a tagállamok szintjén más trend rajzolódik ki. Információim szerint csak hat európai tagállam írta alá ezeket az átláthatósági az átláthatósági megállapodást. Valóban jól tudom, ezt kérdezem a főtitkár úrtól Bécsben, hogy jól tudom-e, hogy csak hat tagállam ért el. Márpedig azt hiszem, hogy ha ez így van, akkor ez homlok egyenest mond azon erőfeszítésnek, amit mi teszünk itt a európai szintéren. Tehát szeretném tudni, Szórejjel főtitkár túl, hogy hányan, hány tagállam írt ezt végül is alá. Köszönöm Helmut Scholz, köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni ezt a nagyon érdekes tájékoztatást, mely a transzparenci ügyének állapotáról szól. Az még az egyezményben, ahol az átláthatóságot egyezményben szabályozzák, és vannak joghézagok, hiányosságok, azaz a beruházók próbálják elkerülni azt, hogy információt adjanak. Úgy gondolom tehát, hogy jobban kell koncentrálnunk erre a kérdésre. És hogyha figyelembe veszük, hogy tényleg csak hat EU tagállam írta alá ezt a szándéknyilatkozatot, ezt a megállapodást, akkor ez nem megnyugtató. Hogyan látja ezt ön, főtitkár úr? Az Európai Unió hatáskörébe tartozó nemzetközi kereskedelmi kérdésekre mennyire hat ez ki? Illetve értelmezhetjük úgy, a helyzetet, hogy az Európai Unió maga nem tekinthető az egyezmény tagjának? Ha ez így van, akkor bizony még fontos házi feladat áll előttünk. Nekünk is oda kell hatni, hogy a tagállamok megtegyék a maguk feladatát. Hiszen éppen a TTIP kapcsán egy nemzetközi döntőbíróság, választott bíróság felállításáról gondolkozunk egyre többen. Tehát kérdezem, hogy hogyan látja ezt a kérdést. Hiszen a beruházó állam választott bírósági eljárás gyakran hatalmas összegek körül forog, és ilyen módon, ha az állam terhére ítél a bíróság, akkor ez az adófizetők pénzéből kell, hogy kompenzáljon az állam. Köszönöm szépen, megadom a bizottságnak a szót. valóban a 207-es cikk alapján a bizottság hatásköre az egyezmény aláírásom és a tagállamok ezt megakadályozzák. Csak néhány tagállam írta ezt alá, de most megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Sok mindent mondani szeretnék, éppen ezért igyekszem rövidre fogni magamat. Éppen azért, mert szorít az idő. Nagyon fontos egyezményről van szó hiszen ez az első sikeres egyezmény, amely a nemzetközi beruházási jogszabályokat reformálja meg. Jelentőségét nem lehet túlértékelni. A bizottság javaslatot készített elő az egyezmény aláírására vonatkozólag idén januárjában. Ez mind az Európai Unió, aláírására vonatkozik, mind a tagállamok felhatalmazására. Tehát a tagállamok is az Európai Unió is aláírna. Ezt a határozatot nem fogadták el, nem sikerült konszenzus találni a tanácsban, tehát ezt az határozatot a tanács nem fogadta el. A bizottság azt reméli, hogy sikerül gyorsan a luxemburgi elnökség alatt előrelépni a e dossziéban és elfogadni az egyezményt. Az is nagyon fontos, hogy az EU aláírhasson. Olyan ez, mint az EU energi, mint az energiakarta. Párhuzamosan ír, írnak alá a tagállamok, és az Európai Unió is, helyettesítve így az 1400 bilaterális szerződést. Az EU aláírása pedig a nemzetközi beruházás védelmi rezsimek reformjának kontextusában értelmezhető. Hiszen az eljárás jogi kérdések mély reformjának tanúi vagyunk. Sanderlunds úr kérdésére válaszolok. Mindez nem függ össze közvetlenül a szingapúri Európai Bírósági eljárással. Tudjuk, hogy egy sor kérdés felveti a hatáskörök kérdését. Mindezonáltal ez, tehát eh, ezen egyezmény aláírása nem fedi le egy az egyben az Európai Bíróság előtt zajló szingapúri ügytárgyalását. Remélem, hogy a parlament, az Európai Unió, az Európai Parlament megadja az engedélyt ahhoz, hogy az Európai Unió nevében a bizottság minél a hamarabb aláírja ezt az egyezményt, és ez ügyben visszatérünk a szakbizottsághoz. Egy rövid válaszra megkérjük a főtétkerület, hogy válaszoljon. Köszönjük szépen! Igyekszem a lehető devre fogni magamat. Először is volt egy ténybeli kérdés, hogy hány aláíró van az Európai Unió tagállamai között, azt hiszem, hogy a hat a helyes szám jelenleg. Nem a mi feladatunk, persze, hogy arra tegyünk javaslatot, hogy mit kell tenni, de persze amellett kardoskodunk, hogy megfelelő figyelmet fordítsanak erre az egyezményre. Persze, mindig eltelik egy időbe, amíg ezen kereskedelmi jogi szövegeket ratifikálják, vagy aláírják az egyezményeket. De minél korábban kezdjük meg a munkát, annál jobb. Valaki arról beszélt, hogy még az Európai Unió szintjén is házi feladatot kell elvégezniük a feleknek. Reméljük, hogy mind a tagállamok, mind a bizottság meg tudja majd haladni a bizonytalanságokat, fel tudja oldani az akadályokat. Az európai államok és az Európai Bizottság lépésére az egész világon izgatottan várnak. Ami pedig arra a kérdésre vonatkozik, hogy az átláthatóság elegendő, természetesen nem. Arra a kérdésre vonatkozolok, hogy létrejöjjön-e a Beruházás Védelmi Bíróság, Nemzetközi Választott Bíróság, még túl korai válaszolni. Annyit azonban kijelenthetünk, hogy ez a folyamat hosszú és bonyolult lesz, és egy sor érdekes és nehéz kérdést fog felvetni. A kompatibilitás és az operatív jelleg tekintetében, a korábbi esetekkel való kompatibilitás tekintetében. Mi, elnök úr, mondanom sem kell, nagy kíváncsisággal figyeljük a fejleményeket, és úgy gondoljuk, hogy bármi történjék is ezzel a projekttel, tehát a Nemzetközi Választott Bíróság felállítására törő projekttel, a meglévő rendszert mindenképpen javítani kell, a hibákat ki kell küszöbölni, annak érdekében, hogy jobban működhessen a Nemzetközi Választott Bírósági Rendszer. Az átláthatósági rendszer a transzparencia projekt volt, ezen az úton az első lépés. De semmiképpen sem az utolsó lépés volt. Nem kaptuk meg a következő lépésre a mandátumot bár, de egy esetleges viselkedési kódex felállítása is napirendre került, az arbitrátorok vagy a választott bírósági munkatársak, bírák eh, viselkedési kódexére vonatkozó kódexre gondolok. Szükség lesz arra is, hogy alapvető vizsgálatokat folytassunk a különböző technikai kérdések tisztázására. Egy ilyen mechanizmus működését szeretnénk feltárni, összevetve ezt a meglévő architektúrával a New Yorki egyezményben körvonalazott egyezménnyel, illetve az 1965-ös egyezményben mondottakkal. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy egy ilyen mechanizmus létrehajtásának minden szempontját alaposan latba vetették -e, különös tekintettel a fentebb említett New Yorki egyezményre. Még egyszer mondom, nem kaptuk meg még a mandátumot, de az egyik kérdés, amelyet rendre kell tűzni a jövőben, hogyha a meglévő rendszert és hitelességet javítani akarjuk, pont ez a kérdés. Nem akarnék hozzászólni ahhoz, hogy létrejön az új intézmény vagy nem, de természetesen mi az UNCITRÁ részéről felette kíváncsian figyeljük az eseményeket. Az UNCITRÁL egy olyan fórum, amely a kereskedelmi uh, egyeztetések és döntőbírósági eljárásokban szerezte meg reputációját, elismerését, uh, elismertségét, nem a beruházás védelem tekintetében, ugyanakkor ez nagyon fontos, az ISDS mechanizmusok nagyon fontos szerepet játszanak, ezeket is nyomon követjük, és hogyha a tagállamaink mandátummal ruháznak fel, akkor itt tovább is léphetünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, főtitkár úr, Szika úr, az előadó. Köszönöm szépen. Csak röviden szeretném én is megköszönni a főtitkárnak ezt a mai lehetőséget, és azoknak a kollégáknak is, akik hozzájárultak a mechanizmus erősítéséhez. Persze ez egy komplex rendszer, de azért van rá lehetőségünk, hogy azt mondjuk, hogy az Európai Unió tagállamai, akik aláírták ezt, vagy aláírják majd a jövőben, valószínűleg egyre növekszik ez a szám, és kérjük, hogy a tanács szintjén is a luxemburgi elnökség az uncitrál átláthatóság mellett tegye le voksát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a főtitkárnak is, hogy velünk volt, és hogy betekintést nyújtott a munkájába. Köszönjük szépen a technikusoknak és a tolmácsoknak, hogy ezt a csodálatos videókonferenciát meg tudtuk szervezni. Ez most először volt egyébként eh, erre lehetőség itt a szakbizottságban, nagyon érdekes volt. Még egyszer köszönjük szépen Bécsnek, és köszönjük szépen mindenkinek.